szeretném bejelenteni hogy ma nem lesz koordinátorok ülése mert nincs rá szükség úgyhogy az ötös és a tzes napirendi pont kiesik. szeretném délelőtt a hatos és a hetes napirendi pontot délelőttre tenni mivel lókegaard úr délután nem tud eljönni úgyhogy ezért kicsit sietősebben fogunk ma dolgozni. A május 28-ai jegyzőkönyvet megkapták, hogyha valaki ellene, valami ellent, ellent, ellenvetése van, akkor az ülés végéig jelentse be. Először azt szeretném elmondani, különböző jogalkotási feladatokról, amelyekkel fel foglalkozzunk, illetve amelyekbe el vagyunk temetve, hogy a, az Erasmus Plus-ról szóló trilógus mindjárt véget ért. tehát már nem Erasmus for all, nem Erasmus mindenkinek a neve, hanem Erasmus Plus az Erasmus plus a megfelelő elnevezés. Az előző ülésen már beszéltünk el, erről. Július 11-én lesz a következő teológus ülés, a végleges szöveg már a ö, koordinátorok és a, az árnyék kezében van, nyelvileg át van dolgozva. Szeptember 16-án, 17-én fogjuk első olvasatban elfogadni ezeket, és a tárgyaló küldöttség foglalkozik ezzel. Az október elejei, elsőjei ülésünkön tudjuk majd az egész szöveget egészében elfogadni. Már megmondhatom most, hogy az a probléma ezzel, hogy a bizottság a saját költségvetési javaslatait meg fogja tenni az e- Erasmus forróllal kapcsolatos előkészített költségvetés javaslatát, úgyhogy ez itt változtatásokat akarnak tenni, de azt nem engedhetjük meg, hogy a bizottság javaslatában a fiatalokra vonatkozó külön fejezet ne legyen, úgyhogy valószínűleg nagyon, nagyon problémás lesz majd a holnapi ülés. A Kreatív Európáról június 25-én volt az utolsó ülés, jó előrelépést tettünk akkor is majd az árnyék jelentős tevőkkel ma fogunk egy zárt ülést tartani az utolsó még megmaradt vitás kérdésről, és közöljük a bizottsággal és a tanácssal, hogy gyorsan szeretnénk folytatni az erő, ezzel kapcsolatos munkát is. Europe for Citizen ez is egy, e, e, ez, ez jóváhagyási eljárás keretében folyik az a kérdés, hogy van-e -e finanszírozás. Azt tudjuk, hogy 23%-kal kevesebb finanszírozást osztottak ki ennek a témának. Hát sajnos, mivel jóváhagyási folyamatról van szó, ezért ezt le kell nyelnünk, nem tudunk mit tenni ezzel. Ezek voltak a közleményeim de valószínűleg még különböző napirendi pontok során erre vissza fogunk térni. Most először szeretném üdvözölni az első minisztert a négy miniszter közül, azok, azok közül, akik Litvániából eljöttek hozzánk. Szarunász Birutis úr az első miniszter, akivel eszmét cserélünk, ő a kulturális miniszter. Mindig nehéz a dolgunk, amikor új soros elnökség következik, és eljönnek, elmondják, hogy a következő hat hónapban milyen sok jó intézkedést terveznek, és mit fognak majd végrehajtani. Ugyanakkor természetesen az előző elnökségtől is örököltek feladatokat, amelyeket majd folytatniuk kell. Hát most ezeket így össze kell foglalniuk. Remélem, hogy a mi bizottságunk munkáját is támogatni fogják, a még nyitva maradt kérdésekben. Úgyhogy most át is adom a kulturális miniszter úrnak, Birutis úrnak a szót. Mondja el, hogy mit szeretne az elkövetkezendő fél év soros elnökségéről elmondani. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Tisztelt eh, szakbizottsági tagok, barátok, kollégák, szeretnélek, szeretném kollégáknak nevezni önöket, hiszen az életemnek egy részét magam is itt töltöttem európai parlamenti képviselőként, és őszintén örülök, hogy visszatérhettem ide, hogy beszélhetek most önökhöz, és hogy eh, röviden szólhatok néhány szót arról, hogy eh, mit tervez a soros elnökségünk, mi a, mik a céljaink, és ha megbocsátják, akkor most Litvára váltanék hát El is mondom, hogy miért. Talán tudják önök közül néhányan, hogy a litván nyelv az egyik legrégibb élő nyelv nagyon közel van a szanszkrithoz. Úgyhogy kérem, éljenek a lehetőséggel, hallják meg, hallgassák a litván nyelvet. Ez hasznos lesz a szakbizottság tagjainak számára. Tisztelt bizottsági tagok, szeretném bemutatni önöknek, hogy a soros litván elnökségnek melyek a kiemelt céljai a kultúra és az oktatás területén elmondhatnám, hogy ez a soros elnökség nagy kihívás az államok számára, ugyanakkor rendkívül jó lehetőség is, hiszen hozzájárulhatunk egy erős és versenyképes Európa megtermés, megteremtéséhez a következő időszakban az EU intézményeivel és tagállamokkal fogunk tárgyalni, hogy a legjobb eredményeket érhessük el. Litvánia szeretné folytatni a jogalkotási folyamatot, tisztességes közvetítőként bevonunk minden érintett felet, és hogyha együtt dolgozunk, biztosan fontos eredményekre jutunk. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet tölt be ma a döntéshozatali folyamatban. E, tulajdonképpen több mint 500 millió európai polgárt képviselünk, ezért nagyon fontos, hogy konstruktív, produktív és kölcsönösen előnyös együttműködésre törekedjünk. Személyesen szeretnék köszönetet mondani az ír kollégáknak, Köszönöm nekik az erőfeszítéseiket és az eredményeket, amelyeket eh, elértek az új generációs programokban. Ez a kulturális és az audiovizuális szektorra vonatkozik. Szeretnénk további intézkedéseket eh, foganatosítani. Az elsődleges fókusz eh, arról szól, hogy visszaállítsuk a hitelességet, E, egyúttal hozzá akarunk járulni Európában a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Szeretnénk meg, megerősíteni az európai pénzügyi stabilitást. Nyitott és növekvő Európát szeretnénk, ez a kiemelt célunk. A kultúra és a kreativitás e, támogatása alapvetően fontos számunkra, ennél fogva a kulturális szektor erősítése a felzárkóztató és fenntartható növekedésben, ez számomra különlegesen kiemelt terület. A kultúra és a kreativitás közvetlenül hozzájárul egy jobb és erősebb társadalom kiépítéséhez, ugyanakkor a kultúra megadja a szabadságot az önkifejezéshez, ahhoz, hogy megértsük, megismerjük a többi embert különféle képességeket szeretnénk fejleszteni. A jelenlegi sokféleség és kommunalitás az egyik fontos ismérve a törekvéseinknek. A kulturális és kreatív ipar sokkal gyorsabban növekszik ma, mint a gazdaság egyéb szektorai. Ez az ágazat több mint 7 millió munkahelyet jelent az Európai Unióban. Más szóval mondhatnánk úgy is, hogy a GDP-nek a 6 át generálják itt. Támogatjuk ennél fogva a június 18-ai határozatot, állásfoglalást, amelyet ez a szakbizottság fogadott el, hogy Európa kulturális és innovatív szektora mennyire fontos a jövő fejlődése szempontjából. Ehhez a megfelelő pénzügyi eszközökre is szükségük van. És nagyon örülök, hogy itt szemtől szembe találkozhatunk az illetékességgel, illetékesekkel a területen. Számos kihívással szembesülünk, de az is fontos, hogy a kulturális szakpolitika az EU egyéb szakpolitikái között megfelelően illeszkedjen és csatlakozzon a többihez. Örömömre szolgál, hogy a Kulturális Szakbizottság elnöke részt vesz Vilniusban az eseményeken, ahol nem más, hanem ezeket az eseményeket és kérdéseket veszük sorra. Szeretnénk gyümölcsöző együttműködést fenntartani az Európai Parlamenttel, e, különösen az Európa kulturális e, fővárosaival kapcsolatos döntésekben szeretnénk e, segíteni. Ez 2020 és után terjedő időszakról szól a kulturális miniszterek az adott dokumentummal kapcsolatban közös platformra helyezkedtek májusban, és szeretnék külön köszönetet mondani ennek a szakbizottságnak a hozzájárulásért. Azt látjuk, hogy álláspontjaink igen közel vannak, Egyébként tovább folytatjuk a szoros együttműködést az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy feltárjuk az azonos álláspontokat, annak érdekében, hogy ez a jogszabály minél előbb hatályba lépessen, és olyan országok, mint Írország és Horvátország például megkezdhessék a megfelelő felkészülést még az idén. Jogalkotási folyamatokra is szükség van. Az elnök asszony említette hogy a kulturális terület finanszírozásánál problémák vannak, mi azonban szeretnénk biztosítani, hogy a különféle részterületek simán tudnak üzemelni majd 2014. január 1-től. Itt például a Continuing Europe program és a Európa az egy Europe for Citizens örömmel működünk együtt, pozitív szellemben az Európai Parlamenttel, a Kreatív Európa programnál látjuk, hogy ez közeledik a végéhez, és reméljük, hogy a vég, végeredmény megfelel a parlament elvárásainak, de még fontosabb, hogy e megfelel majd a kulturális ágazat elvárásainak is. Az audiovizuális ágazat ugyancsak fontos olyan eszmék terjesztésében, amelyeket mi fontosnak érzünk. a tanács és a parlament közötti konstruktív együttműködés szellemében legyőztük a nehézségeket, és végül is megtaláltuk a hangot egymással. Már ott tartunk, hogy jóváhagyásra vár az, az Állampolgárok Európa című program. Az adott program költségvetésével nem igazán vagyunk boldogok, annak ellenére azonban optimista vagyok, reméljük, hogy az összes projektet sikerül, sik, sikerül majd ö, eredményesen végrehajtani. A projektek fontosak a társadalmaink számára, remélem, hogy meg tudjuk valósítani őket. Elnök asszony, előadók, Skúria, Szilvia Kosztasszony, Hanno Takula úr a szakbizottság tiszteletre méltó tagjai, a soros litván elnökség szívből köszönetet mond mindannyiuknak a sikeres és konstruktív együttműködésért. A kultúra területén látott új kezdeményezéseknél Litvánia vezető szerepet vállal a tárgyalásokban. Az Európai Bizottság javaslata az egyik, amelyet 30, május 30-án fogadtak el. Ez arról szól, hogy különféle kulturális tárgyakat hogyan lehet e, elvinni egy adott tagállam területéről. Reméljük, hogy ennek a témának a kidolgozásában is együtt fogunk dolgozni önökkel, ezzel a szakbizottsággal. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament e, a miniszter témát vált. A Szaudiú vizuális ágazatban e, ugyancsak fontos, hogy az új technológiák révén átalakul az egész szakterület. Nagyon örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament már e, elfogadott egy állásfoglalást e, e témában. Ez múlt szerdán történt. Ennek alapján tanácsi tárgyalások indulnak el. Egyébként gratulálni szeretnék ebben a témában e, a raportőrnek, Petra Kamervertnek. Úgy érzem, hogy e, kiválóan e, értékelte ki a környezetet, illetve jók a javaslatai. Litvánia szeretné garantálni a média pluralizmusát és szabadságát ezen a területen. Mindenképpen szeretnénk nagyobb mértékben koordinálni az EU cselekedeteinek a, a végrehajtását. Vilniusban október 7-én lesz egy találkozó e témában. Ugyancsak beszélgetni akarunk a digitális tartalmakról, és persze meg kell találnunk a megoldást a, a mozi területén látható nagy kihívásokra is. Tisztelt szakbizottsági tagok. Öröm számomra, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a kiemelt céljainkról beszámolhattam önöknek. Tudjuk, hogy önök nagyon konkrét eredményeket várnak tőlünk, és mi a magunk részéről készen állunk arra, hogy megkezdjük a munkát. Szeretnék még egy másik aspektusról is szót ejteni. Inspirálni kell kulturális és művészeti projekteket. A litván soros elnökség számos eseményt szervez különféle városokban, Brüsszelben és Gentben például, ez Strasbourgban, ezek kiállítások és egyéb kulturális események lesznek. Reméljük, hogy sikerül bemutatni a hazánkat, és ez egy tanúságtétel lesz hogy milyen erős a kultúra, mekkora összetartó erője van. Remélem, hogy találnak időt arra, hogy ezeket az eseményeket megnézzék, ellátogassanak oda. A következő hat hónapban remélem önök közül sokan eljönnek és felfedezik Litvániát is. Bízunk benne, hogy munkánk sikeres és produktív lesz és egyúttal most szeretném megköszönni valamennyiüknek szíves figyelmüket. Most pedig, elnök asszony, a magam részéről készen állok, hogy az esetleges kérdésekre válaszoljak a jövőben szívesen jövök vissza ebbe a szakbizottságba, ha szükséges a további megbeszélés. Danke, Köszönöm szépen, miniszter úr. Már nagyon sok kolléga jelentkezett szólásra. Először Trüpel asszonynak, elnök helyettes asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a litván kultúrminiszter bevezetőjét. A költségvetési kérdésekre térnék rá először talán átváltok angolra, és akkor sokkal könnyebben megérti mindenki, amit mondok. Ön is elmondta, hogy a több éves pénzügyi keret eredményével nem elégedett, és különösen azzal nem, ami ilyen kihatása ennek van a mi szakbizottságainkra. Hát én sem vagyok elégedett amikor Vassziliu biztossal az Kreatív Európáról beszéltünk, akkor a kultúrát és a médiát össze akarták vonni, és 37%-kal meg akarták emelni az erre vonatkozó költségvetést. Az eredmény egész más lett, nagyon messze vagyunk ettől, és hát a kultúra és a kreatív iparok nagyon fontosak az Európai Unió számára, ezért nem értjük, hogy miért lehet elfogadni egy csökkenést ezen a területen. A 14-es költségvetés még a 13-as, 2013-asnál is alacsonyabb számokat tervez. Az Európa a polgárokért szintén 23%-kal csökkent, ez megint csak teljesen ellene megy annak, amit eredetileg ígértek, és amelyet politikai célkitűzésként is megjelöltünk. Úgyhogy a 2014-es költségvetéssel kapcsolatban most kezdenek el a harcok. Tulajdonképpen ezért kérdezném meg, hogy a litván elnökség készen áll-e arra, hogy ezekre a területekre nagyobb összegeket szálljon a 2014-es költségvetésen belül, hogy ezek a prioritások megkapják, ami nekik jár, és hogy betöltsük, vagyis be, megvalósítsuk azokat az ígéreteket, amelyeket tettünk az európai polgárok és a és a kultúra érdekében. Boris Szúr. Köszönöm szépen ezt a kiváló prezentációt. Nagyon lelkesen támogatom a litván elnökséget, és szurkolok nekik, hogy jól végezhessék a munkájukat az elmúlt század egyik legnagyobb erőssége Európában a litván állam volt, úgyhogy remélem, hogy sikeres munkát fognak tudni végezni. A kulturális és audiovizuális szektor kivételét támogatta a litván elnökség az USA-val folytatott tárgyalások, kereskedelmi tárgyalásokból. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ezeket kint is tartanánk, távol tartanánk a kereskedelmi tárgyalásoktól, hiszen jó lenne, hogyha az igen erős amerikai befolyást nem engednénk el uralkodni az európai kultúra területén. Kérem tehát a miniszter urat, hogy erről gondoskodjon, ezeknek a területnek a további kizárásáról. Az említett programokat minél gyorsabban el kell indítani tagállami szinten, és tagállami szinten támogatást is kell, hogy élvezzenek. A tagállamok mindegyike támogat, támogassa a programokat, mert nagyon kevés jut az Európai Uniós költségvetésből ezekre. Közép- és kelet-európai országokban támogatni kell ezeket a programokat, és az audiovizuális ágazata kapcsolatban azt kérném miniszter úrtól, hogy gyorsítsa fel a mozik digitalizációját Európában. Az analóg időszaknak lassan vége lesz, belépünk a digitális korszakba, és a mozik 50%-a még mindig nincsen digitalizálva. Hogyha nem ö, tudják behozni ezt a lemaradást, akkor be kell őket zárni. Kérem, hogy miniszter úr ezt a kérdést is kísérje figyelemmel. Köszönöm szépen, Jean-Marie Merci. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy örülünk, hogy itt van Birutis úr a mi körünkben. És reményeink ezek, ezen megszorításokkal terhelt időszakban is azok, hogy a kultúrát meg fogják tudni védeni és óvni, és megtalálják erre a megfelelő pénzügyi erőforrásokat is nagyon sok kollégámmal együtt örülünk annak, hogy Litvánia az Európai Unió vezetője most néhány hónapon keresztül. Ez egy nagyon jó jel számunkra, és fejet hajtunk az önök ország, az önök népe előtt, akiket olyan hosszú időjön keresztül elnyomtak, lehallgattak, deportáltak. Olyan dolgok, amikről mi alig tudunk valamit, olyan dolgokat éltek meg, és az önök országa pontosan tudja azt, hogy a kultúra, a szabadság milyen szorosan összekapcsolódik. Itt van mellettem Boris úr, ő is hasonló képpen láthatja a világot. A kultúra rában találjuk meg a szabadság gyökereit, hogy ezt meg, és azt a bátorságot, hogy ezt az elnyomás ellenében is megvédjük. Egy ország kultúrájának az eredetisége is nagyon jellemző lehet, mint például az önöké is ilyen. A kultúra egy olyan ágazat, amely elsőként esik áldozatául a költségvetési megszorításoknak, ez a középszerűség klasszikus esete. De hát a történelem során többször is láttuk, hogy erre kerül sor. A rendszer ellenére, amelyet önöknek kell most irányítani, remélem, hogy meg fogják találni azokat az eszközöket, amelyeket az idén és a jövő években is a kultúrára tudnak fordítani. Elmondanám még azt is, hogy teljes mértékben támogatom azt, amit Helga Trüppel asszony mondott, illetve Boris úr. Vannak olyan pontok, amelyekre majd nagyon oda kell figyelni. Különösen gondolok a költségvetési részre, illetve az audiovizuális ágazat modernizálására. Ez utóbbival kapcsolatban három irányt javasolnék, amelyekkel kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lenni. Az egyik a médiák függetlenségét védjék és emlékeztessék azokat az országokat kötelességükre, akik, akik ezt nem teszik meg. Egy közép-európai önöktől délre fekvő országra gondolok konkrétan. Nem sikerült a, nem szabad, hogy kicsi csávezek nőjenek ki gomba módon Közép-Európában. Miniszter úr, még egy dolog, ami nagyon fontos számunkra a modern világban, hogy ó, vigyázzanak arra, hogy az audiovizuális magán és köz szférája között legyen megfelelő egyensúly. Hiszen mondjuk a közszolgálati rádiók és televíziók más tartalmakat sugároznak hagyományosan, ez maradjon így a digitális korban is. Ezen túl az a közszolgálati médiák számára megfelelő um, erőforrásokat mobilizáljanak, hogy ezt a más tartalmat továbbra is elő tudják állítani a digitális időszakban is, és legyen egy ellenpontja a magántévéknek, a kereskedelmi médiának. Köszönöm! Most pedig Marie Teres Sánchez mit kap, kap szót. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Nagy érdeklődéssel figyeltem az önbeszédét ma, és nagyon köszönöm az elhangzottakat. A litván elnökség, önök is többször elismételték, hogy szeretnék, hogy a tagállamokkal folytatott gyümölcsöző együttműködésben kell, hogy kibontakozzon, ami visszavezeti Európát a növekedés útjára. Há, hiteles, növekvő és nyitott Európát akarnak elérni, ez nagyon jó. De miniszter úr, szeretném, hogyha egy kulturális Európa felé is tovább mozdulnánk. Beszélt a növekedésről, és nem is olyan rég, a legutóbbi jelentésemben a kulturális ágazat támogatása a növekedés érdekében című jelentésemet megszavaztuk. Ön is azt mondta, hogy mennyire fontos a GDP 6-7 százalék között mm, változnak az adatok most, a foglalkoztatás is nagyon fontos, de azokra az ágazatokra kell gondolni, amelyek a fiatalok és a jövő szempontjából fontosak. A legfiatalabbak számára az a művészeti oktatás és általában a kulturális oktatás nagyon fontos, hiszen tudják, mire felnőnek ezek a gyerekek, hogy mit jelent európainak lenni. Tehát fel kell ismerni ezt a, ennek a fontosságát, de a megfelelő politikákat és a finanszírozást is fel kell mögé sorakoztatni. Nem vagyok én az első, aki erről beszél, egy új politikai és költségvetési időszakot érünk a nagy más európai programok mellett gyakran háttérbe szorul a kultúra, és Ameri Kavadával hasonlóképp én is egyetértek azzal, amit Helga Tulpán mondott. Sokan szeretnénk, sokan szeretnénk újabb erőforrásokat látni a kulturális szektorban, nem csak annyit, amennyit a több éves pénzügyi keretben sikerült elkülöníteni erre a célra. Remélem, hogy önök is támogatnak majd minket ezekben az erőfor- erőfeszítéseinkben. És még a struktúrális alapokra szeretnék utalni, amely a terepen a kultúra előmozdításra felhasználható lenne szintén. Van egy olyan rendelet, amely a jövőbeli struktúrális alapok szétosztásáról gondoskodik. Ma délelőtt szavaztunk erről, illetve ma reggel tárgyaltunk erről. Egyszerűen olvashatatlan a jelenlegi szöveg, és szeretném, hogyha felvállalnák ezt a témát, és megpróbálnák a helyes útra terelni ezt a témát. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Kakula úr kap szót. So, thank you, Chair. First of all, I would like to say hello for the... Köszönöm, elnök asszony. Először is Szaronasz, örülök, hogy ismét látunk itt a parlamentben. Jó az együttműködés közöttünk, és úgy tűnik, hogy az új pozíciódban tovább viszed miniszterként azokat az irányokat, amelyeket képviselőként kezdtél. Örömmel látunk itt, és szerintem jó lesz a soros elnökség, és köszönetet szeretnénk mondani a prezentációért. Kollégáim számos jó kérdést vetettek fel, és én nekem csak egy kérdésem van pillanatnyilag. Az állampolgárok éve, Year for Citizens, mint tudod, tudjátok, én az a felelőse vagyok ennek. Egy kicsit aggaszt, hogy mi minden történt ezen a, a téren a programmal kapcsolatban, mert ugye tudjuk, hogy masszív eh, költségvetési eh, csorbítás történt most 170 fölött volt eredetileg, most 160 körül van a, a költségvetés. Reméljük, hogy ezt a kérdést a következő hat hónap során sikerül majd kezelni, hogyha jól értettem. Ez a program egy sikersztorinak minősül, szükség van rá, és úgy érzem, hogy a jelenlegi eh, költségvetés egész egyszerűen kicsi, kevés azokhoz a programokhoz, amelyeket végre kéne hajtanunk. Eh, várom, hogy eh, beszélhessünk erről, és együttesen találhassunk megoldásokat, hogyan lehet megmenteni ezt az egész programot. A magam részéről e pillanatban ennyit szerettem volna mondani. Még egyszer örömmel látlak itt körünkben, és várom a jó együttműködést a soros elnökség részéről. Kanu Kolléga Migalski. Köszönöm szépen. Migalski kolléga. Od sprostowania tego, co powiedział Hanutakula. Igen, a Notakula e, felszólalásához szeretnék hozzászólni. Ő azt mondta, hogy egy szerény tagja ennek a háznak és ennek a szakbizottságnak. Igen, szerény pedig megkülönböztetett tag. Elnök úr, köszönjük a hozzászólást, a prezentációt. Nagyon fontos dolgokról szólt. A konkrétumokkal kapcsolatban, nos, számos dolgot találtam a elhangzottakban, amelyeket támogatni tudunk, és hát drukkolunk, hogy az elnökség valóban sikeres lehessen. Az ilyen kérdések, területek E, közé tartozik, amelyeket a bizottság teljes messzélességgel támogat. E, a kulturális e, tárgyak visszatérése vagy visszaszállítása, azoké, amelyeket törvény ellenesen vittek el eredeti helyeikről a történelem folyamán. Egy tényt szeretnék elmondani. A litván elnökség idejében lesz a keleti partnerségnek egy, egy találkozója Vilniusban. Fontos ez, hiszen az önök országa szakosodott erre a területre, ismerik a know-how-t, tudják, hogy az EU-nak a keleti dimenziója hogyan működik, és tudják, hogy hogyan lehet együttműködni a keleti partnerség osztály, országaival első kézből ismerik a dolgokat, tehát nem csupán jó tanulónak minősülnek, hanem igencsak tanárok lehetnek ebben a témában. Ez valódi kompetencia az önök esetében. Úgyhogy kérem, ne felejtjék el az Európai Unió keleti dimenzióját. Kosta asszony. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót nagy figyelemmel hallgattam ezt az e, érdekes felszólalást, és én is természetesen üdvözlöm a Soros Litván elnökséget, a legjobbakat kívánom, és reméljük, hogy a kulturális aspektus e, egyfajta védjegye lesz az önök elnökségének. A kollégák jó néhány dolgot elmondtak már, én csak e, bólintani tudok ezekre, különösen a Kreatív Európa raportőreként, Hiszek abban, hogy nagyon érdekes kezdeményezést látunk, számos nagyon jó dolog landolt itt a parlamentben, ahogy a biztos is mondta, hát vannak a oktatási mobilitása kapcsolatban forrásbővülések is. Azt, ezt, mind, az, ezt azonban jelentősen megnyírbálta a tanács. Szerintünk ez aránytalan mértékű. És a, a tanács ezt a megnyírbált, csökkentett összeget e, egyenlőtlenül osztotta szét a, a programok között. Az egyik programnál egy 30%-os növekedés, 37%-os növekedés volt. E, szeptemberben szerintem e, mérleget kell vonnunk, megnézzük, mit láttunk eddig, és egy hatásvizsgálatot szeretnénk kérni, hogy a programunk mennyire életképes. Egyébként várjuk a soros elnökséget 2014-ben is, reméljük, hogy akkor már egy szerény növekedést láthatunk majd. Első észrevételem volt ez. Kettő. Örömmel hallottam öntől, hogy az önök hozzáállása a kultúrás identitás, illetve a kultúra duális identitása. E, ettől lehet az emberek is skizofrén is. E, ugyanakkor van e, Európával kapcsolatban a zöld könyv, amelyben a kultúra egy horizontális dimenzióként szerepel. Most eltekintve a szektor költségvetéseinek megnyírválásától. Számos alkalommal hangzik el a kultúra szó, úgy tűnik ez, mintha egy kicsit figyelem elterelésként használnak. Örülnénk, hogyha a kreatív ágazatok visszakapnák a méltó helyüket. Nagyon kár, hogy Európában a stratégiai célkitűzések között nem szerepel sem a kultúra, se a turizmus a struktúrás alapoknál. Meg kéne ezt is oldani, ezt korrigálni kell. Második dolog a kutatási program. Itt ugyancsak kimaradt a kultúra fogalma. A parlament e, volt az, amelyek, amelyik a humán disziplínákat e, visszatette a megfelelő helyre, az örökségünk értékes darabjai közé. Reméljük, hogy ezt a törekvést önök is folytatni fogják. Reméljük, hogy a litván soros elnökség segít majd nekünk abban, hogy egy happy end záruljon ez a történet. Azt várjuk a litván soros elnökségtől, hogy eltökéltek legyenek, hogy a 2014-es forrásokat majd úgy használhassuk, hogy ez kevesebbé legyen büntető jellegű. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök neki, hogy a litván elnökség képviselője eljött a körünkben. A múlt heti Strasburgi hét valóban történelmi hét volt, hiszen önök átvették az elnökséget, Horvátország először foglalta el a helyét az Európai Parlamentben, Lettország pedig bevezette az eurót, úgyhogy valószínűleg Oroszország nagy érdeklődéssel figyelte önöket. Azt hiszem, hogy először is az a feladatom, hogy gratuláljak önöknek, és nagyon jó munkát kívánjak önöknek. Elnök asszony nagyon fontos dolgot említett, hiszen hat hónapig tart a soros elnökség, de tulajdonképpen csak tulajdonképpen ebből le kell vonni a nyári szünet és a karácsonyi időszak idejét, és a litván elnökség programja ezt tükrözi is, úgyhogy ezt jónak tartom. A költségvetéssel kapcsolatban mindent meg kell tenni, ami tőlünk teszik. Sajnos a, az összegek nem reálisak, meg próbáljuk a nagy hiányosságokat minél nagyobb pozitív eredményekké változtatni. Hát a litván elnökségnek nagyon keményen kell dolgozni azért, hogy ezt el tudjuk érni. Nagyon érdekes programokkal van dolgunk, és jó lenne, hogyha végre is tudnánk hajtani őket. Végül hadd tegyek föl egy kérdést. A miniszter megemlítette az elnökségi triót, tehát az ír, a litván és a görög elnökséget megkérdezném, hogy az együttműködésükben milyen a folytatólagosság, különösen az r elnökség és a litván elnökség munkája között. Hivatalos vagy informális ez a folytonosság, folytatólagosság, és mikor kezdődik, mikor fejeződik be ez az együttműködés? Elnök, köszönöm szépen, Sabine Ferhalen az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Először is köszönöm miniszter úrnak ezt az érdekes előadást, a kulturális érdeklődését. Két kérdésem lenne. Az egyik a Pétra Kamájévárt jelentésről szólt miniszter úr. Az elkövetkezendő fél, fél évben ezzel is folytatni fogjuk a munkát a konvergens médiákról, lesz szó, illetve a connect, az összekapcsolódás kérdésével. Én szeretném megkérdezni miniszter urat arról, hogy a jelenlegi jogalkotási csomagról mi a véleménye, hogy a Telekom csomag és az audiovizuális témákkal kapcsolatban felmerülő konvergencia problémákat meg tudjuk-e oldani, vagy, vagy nem végül is mások is megemlítették az Európa a polgárokért programot, amely véleményem szerint nagyon fontos, hiszen a kis projektek is nagyon könnyen kapnak támogatást ebből a programokból, és ezek közvetlenül befolyásolják a polgárok életét, amely az európai értékeket nagyon könnyen átadhatja, bizonyíthatja az európai polgárok szemében gyakran azt látjuk, hogy az elnökségek inkább a nagyobb programokat, nagyobb projektákat támogatják. Megkérdezem, hogy a litván elnökség hajlandó lenne a kis programokat is támogatni. Benerapatú. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm, miniszter úr, és üdvözlöm Litvániát is kollégáimhoz hasonlóan én is a költségvetésre hívom fel a figyelmet, nem jó jel az, hogy a kultúra nem kap elég értéket, elég hangsúlyt a költségvetésben. Ez azt a jelet adja, hogy a kultúra az csak egy kis mellékes dolog, de nem ezt a jelet kellett adnunk, hanem az, hogy ez egy gazdasági jelentőségű terület, amely a növekedéshez is hozzájárulhat. Szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy a digitalizáció mekkora kihívás az audiovizuális területen és a moziknál. Tegyük lehetővé a független moziknak és a moziknak azt, hogy beruházzanak és felszereljék a vetítőtermeket digitális vetítőkkel. Ez megérdemli a mi támogatásunkat. Miniszter úr beszélt arról is, hogy a műkincseknek vissza kell térni a saját származási országukba. Ez a kétirányú dolog. Európai országok ezáltal visszakaphatják örökségüket más országokból, viszont másik oldalról nekünk is vissza kell kadni az európai országokban lévő műkincseket. Utolsó kérdésem az Európajánát illeti. Nem tudom, hogy ez az ön kompetencia körébe tartozik-e, de szeretném tudni, hogy ön ezt a digitalizációs programot, a könyvek digitalizációját hogy látja? Elégedett ez az európai programmal, és hogy látja, hogyan lehetne előmozdítani, és egy tényleges eszközé tenni ezt az európaiak kezében. Köszönöm szépen, én is három megjegyzést tennék még. Először is megkérem a kollégáimat arra, hogy ne csak arról beszélnek mindig, hogy kevés pénzünk van, mert ez nem is igaz. Több pénzünk van, mint az elmúlt hét évben, kevesebb pénzünk van, mint amennyit a bizottság javasolt, de azért ezt most már nem kell folyton megemlíteni. Természetesen soha nem elég a pénz a programokra, de azért azt nem mondjuk, hogy mindig kevesebb pénzünk van, mert ez nem helyes. Másodszor kérem a miniszter urat, hogy a bizottság moziról szóló közleményéről beszél, úgyhogy és ez, ugyanis ez egy nagyon veszélyes eszköz, amelyet a bizottság elindított, ugyanis a filmek kérdését, a filmek érdekét ezt ebben a formájában nagyon nagy mértékben sérti. Aztán a, az audiovizuális témák kizárása az USA-val folytatott kereskedelmi tárgyalásokból. Amikor a biztosokat meg meghallgatjuk, akkor az megint csak azt mutatja, hogy a Dublini tárgyalásokon megállapodottakhoz képest ez szégyengyalázat, hiszen a biztos azt mondta, hogy persze, persze tudunk az arról tárgyalni. É, ugyanakkor megállapodtunk abban, hogy ö, ha a bizottság szeretne arról beszélni, akkor ez, erről a, ez, ezt a témát bevenni a tárgyalásokba, akkor azt meg kell beszélnie a tanácssal is. Ugye akkor örültünk neki, hogy a, a, a francia elnökség segítségével elértük ezt az álláspontot, de ezt most úgy, ahogy van, kihajíthatjuk az ablakon. Ezt akartam elmondani, és most megkérem, hogy mindenki nagyon röviden szóljon, mert nem sokára be kell fejeznünk a miniszter úrral tartott eszmecserét. Tessék, miniszter úr! Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm a jó kívánságokat, köszönöm a felmenő, felmerült kérdéseket, mindegyik nagyon lényegre törő. Igyekszem ezekre válaszokat adni, 7 percen van, igyekszem mindenre választ adni. Számos kérdésben hallottam aggályokat, eh, amelyek a költségvetést eh, célozták, Trüppel úr, Costa, Takula úr, és eh, mások is ennek a, az agályoknak adtak hangot. Szeretném az elnökség gondolatát folytatni. Ne, pazarol, ne panaszkodjunk állandóan arról, hogy drasztikusan csökkent a költségvetés. Nézzük az európai állampolgárok javát. Figyeljünk oda, hogy az eredmény az csak kisebb lehet, számunkra ez csalódást okoz. A Kreatív Európa programmal kapcsolatban azt látjuk, hogy a lehetőségek azért nem annyira rosszak, hogyha a programnak különféle elemeit vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy számos területen növekedés következik be. Lehet, hogy nem akkora, amekkorát szerettünk volna. Látnunk kell azt is, hogy az önök szakbizottságának a hozzájárulása nagyobb mértékű volt az elmúlt években. A struktúrális alapok, a költségvetés és ezek a témák nagyon fontosak, azonban a szűk értelemben vett megközelítése a kultúrának, ami a, tehát azt jelenteni, hogy művészet, ö, ö, mozi és ö, színház, nos ez ö, beszűkíteni a költségvetést is. Együttesen munkálkodnunk kell azon, hogy megváltoztassuk a hozzáállást. A kultúra egy alapvető dolog minden egyes országban, hiszen az országok kulturális értékekre alapították önmagukat év ezredekre visszamenőleg. Ez a versenyképességünknek is egyik kulcs eleme. Ebben a növekvő világunkban versenyezhetünk a tudományunkkal, illetve a kultúrával, a kreativitásunkkal. Egy művelt, kultúrált ember. Nos, ez a dolog az, ami erőt ad nekünk. Ennél fogva még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólásait. Köszönöm a legutóbbi szeptemberi tanár, ö, ö, tanulmányt a struktúrális alapok felhasználásával kapcsolatban. A tanács ö, kapcsán, illetve a bizottság vonatkozásában elmondhatom, hogy Johannes Hahn biztossal beszéltem a múlt héten, hosszasan beszéltünk arról, hogy hogyan lehet le allokálni a strukturális alapokat a kultúra területén. Ő szóba hozta a jogalap hiányát, azonban a szociális és e, e, gazdasági folyamatok a kultúra esetén értelmezhetők úgy is, hogy ez megfelelő pénzeszközöket tud juttatni a kultúra területére. Egyet értek önökkel, kemény munka vár ránk, meg kell változtatnunk a tendenciákat, a mentalitást. A soros elnökségünk ideje alatt igyekszünk összpontosítani, és én magam is összpontosítunk a kultúra iránti hozzáállás megváltoztatása érdekében. Migalski úr rákérdezett a műkincsek visszaszállítására. Ez is fontos dolog, de hát ugye egy adott periódusról van szó, amely 1993-ban kezdődött. A politikusok gyakran spekulálnak, a társadalom gyakran spekulál arról, hogy milyen értékeket vittek el a háború alatt. De nem erről van szó mi arról beszélünk, hogy milyen kulturális műkincseket eh, vittek el illegálisan 1993 óta. Azonban, ugye most mivel az áruk szabad áramlása már eh, működik, meg kell eh, határoznunk, hogy mi minősül műkincsnek, mi az, amely szabadon átvihető, és mi az, amelyik esetében ez tilos. E, a hozzáállásunkat mindenképpen össze kell egyeztetnünk ebben a témában. Még egy e, e, kérdés volt az Európeána témájában. A projekt már él, már működik. A mai legfontosabb kérdés a finanszírozással kapcsolatos. Hogyan lehet az európai összekapcsolási eszköz révén finanszírozni az Európeánát? A litván elnökség felvette a napirendjére ezt a kérdést. Az audiovizuális munkacsoport múlt hétfőn beszélt róla. Szerintünk fontos ez a kérdés, és reméljük, hogy az Európai Parlament támogat bennünket, nevezetesen, hogy az Európeána megfelelő finanszírozást kapjon az európai összekapcsolási eszköz segítségével. Volt másik kérdés, az okos televízió, az összekapcsolt TV, a Connected TV. E, ezzel kapcsolatban e, elmondhatom, hogy e, a műsor sugárzás vonatkozásában a technikai lehetőségeket figyeljük. Egyébként különféle országokat immár az internet is összekapcsolja. A kérdéseknek a részletes vitájánál számos dologra emlékeznünk kell, például a piaci szereplőknek ki kell használniuk az egységes belső piacot a szolgáltatásai terjesztésekor. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy melyek az értékeink, amelyeket védenünk kell. Ezek az értékek plusz az USA-val megvalósítandó szabadkereskedelmi megállapodás során mindenképpen kitartok amellett, hogy az európai identitást meg kell védenünk, erre kellő figyelmet kell fordítanunk, hiszen ha más kultúrák hatolnak bele az európai kultúrába, ami ezer évekre megy vissza, ez egy nagyon veszélyes dolog lehet, hiszen elhomályosíthatja értékeinket, és esetleg megfeledkezünk arról, hogy hogyan tudjuk erősíteni kultúrákat. Sajnos időm véges, tudom, hogy nem tudok minden kérdésre válaszolni, de e, igyekszem gondoskodni arról, hogy az Európai Parlament hangját minden int intézményén meghallják. Kérem szépen, hogy maradjon itt a lengyel kabin, mert van egy lengyel e, kollégánk, aki nem ért más nyelven. Mivel ez az utolsó ülésünk, kérem, hogy ne menjenek el a kokobűbe, hanem maradjanak itt. Mind a ketten mindig ellenőriznem kell, hogy ott vannak-e, idegesít ez az egész. Kérem, hogy maradjanak itt, mert szükségünk van önökre. Köszönöm. És Migálszki úr, persze, Migálszki úrnak is szüksége van, és Migálszki úr is maradjon nem tudok rendesen odafigyelni, hogyha látom, hogy problémák vannak. Tehát, miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Természetesen nem tudott megválaszolni minden választ, de láttam minden kérdést, de láttam, hogy mindent leírt Kérem szépen, hogy a mozival kapcsolatban is majd nyilatkozzon, és hogy a költségvetésnek a rugalmassági részét is tekintsem meg, hiszen az lehet, hogy még hasznos lehet a szakbizottságunk számára is, akkor októberben megint találkozunk, ugye? Köszönöm. la jeune femme en face de moi can you please ask the other minister to Kérem, a, ez a fiatal hölgy, aki itt szemben áll velem, kérje meg a következő minisztert, hogy fáradjon be. Hát ez is csak, ja. Okay. Um, now I have a problem. Most az a baj, hogy már nincsenek lengyel kollégák, pedig harcoltam értük. Hát most akkor még Ászki úr hova tűnt? Itt van még? Elnézést kérek, hogyha problémát okoztam önöknek a lengyel tolmácsolás miatt, akkor most elmondanám, hogyha el kell menniük, akkor elmehetnek. Elnézést kérek. Én csak én nem akartam itt problémát kavarni, csak nagyon furának találom, hogy ilyen helyzet előállhat. Education and science. We, um tehát most itt van az oktatásügyi és tudományos miniszter a körünkben. Nagyon érdekel, hogy mi a véleménye. Nem csak az Erasmus Plus-ról volt nagyon jó trialógus, amelyet sikerült befejeznünk, hanem az gondoljuk át az oktatást is, valamint az új technológiákkal és az nylt oktatási tartalmakkal foglalkozó jelentéstevők is itt vannak, úgyhogy nagyon érdekel az ön véleménye minket, igyekszünk majd támogatni is önt, és remélem, hogy a kollégáink is hozzá tudnak járulni az ezeken a dossziékon folyó munkákhoz. Hát megadom akkor a miniszter úrnak a szót, mondja el, hogy mit tervez az elkövetkezendő négy hónapra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni önöknek a lehetőséget, amelyet megkaptam az elnökség prioritásainak bemutatására itt az Európai Parlament Kulturális Bizottságában. A prioritások bemutatása számomra megtiszteltetés, ugyanakkor kihívásnak is tartom. Szeretném megköszönni a trióbeli partnereinknek, az ír elnökségnek, illetve az eh, jövőbeni görög elnökségnek az eddig végzett munkához adott hozzájárulásukat. Gratulálok ír kollégáimnak a sikeres eh, elnökségi időszakhoz. Hadd kezdjem valami olyasmivel, amelyel kapcsolatban az elmúlt fél év alatt nagyon eh, sokat aggodalom merült fel, és amely, amelyel nagyon sokat foglalkoztunk az ír elnökség alatt. A fiatalokról, a sportról és az oktatásról szóló Erasmus Plus programról volt szó. E, én talán akkor angolul folytatom, mert így talán könnyebb mindenkinek az odafigyelés. Köszönöm először is elnökasszonynak és az egész szakbizottságnak az ebben a dossziéba fektetett lelkes munkájukat. Azt hiszem, hogy az Európai Unió polgárainak e, nagyon hasznos lesz, és az ő általuk támasztott elvárásoknak így meg tudunk felelni. A programot csak az önök segítségével tudtuk kitárgyalni, nagyon jó légkörben folytak a tárgyalások, és az írelnökség, az Európai Parlament és a tanács titkársága igen alaposan előkészítette a munkát az egyik korepertag azt nyilatkozta, hogy nagyon jó, tehát ez volt az, ez az intézményközi munka és kapcsolatok egyik minta példája úgyhogy ez tényleg pozitívnak mondható. Elnök asszony, az ön segítségével most majd hozzá tudjuk adni az még hiányzó részleteket az új Erasmus Plus programhoz annak érdekében, hogy a tervek szerint már jövő év elején elindíthassuk. Az elnökségünk ideje alatt az Erasmus Plus néhány részét majd a Kaunasi találkozónkon még tovább tárgyalhatjuk, hiszen az keleti partnerséggel is összefügg ez. Minden ezzel kapcsolatos javaslatukat majd elvisszük erre a konferenciára is a, igaz, hogy a költségvetés még nem nincs a helyén, de azért elégedetnek tarthatjuk magunkat, hiszen a végső összegek a jelenlegi programok tekintetében növekedtek, és a válság, illetve a nagyon nagy forráshiányok idejében ez valóban pozitívnak mondható. Hajlandók vagyunk a növekedés és a fiatalok ügyét támogatni a nehéz gazdasági időszakokban is az oktatás képzésről szólva biztosítanunk kell azt, hogy mindenki minőségi és időben ö, nyújtott ö, oktatáshoz vagy, vagy képzéshez tud jutni formális vagy informális úton. Az Európai Unión belül a képzettségek között az e, e, egyetemek, az oktatási intézmények szintje között igen nagyok a különbségek és nagyon nagy a különbség a között, amit az egyetemek nyújtani tudnak, illetve amelyre az iparnak és a kutatásnak szüksége van. Ezért nagyon fontos, hogy hatékonyabb, jó minőségű oktatást szorgalmazzunk. Ez a legnagyobb feladatunk, és a legfontosabb prioritásunk tehát az oktatás képzés területén a minőség és a hatékonyság szintjének növelése lesz. A hat hónap alatt a következő prioritások lesznek még. Először is az felsőoktatás internalizációja és globalizációja, az e, oktatásban a vezető szerep átvétele, a szakképzés és szakoktatási rendszerek nyitottságának támogatása, illetve a nyílt oktatási tartalmak támogatása. A felsőoktatás nemzetközi dimenziója most az európai politika politikai napirend egyik legfontosabb kérdése, hiszen támogatnunk kell a mobilitást és a felsőoktatási intézmények közötti globális együttműködést, és ehhez tartozik magának a felsőoktatási minőségének a javítása is. A felsőoktatási intézményeknek nagyon pozitív a nemzetközi szintéren folytatott szerepe, különösen a nemzeti tudományos együttműködési programok terén. A mobilitás támogatása különben is kulcsfontosságú az internalizáció, az, a nemzetközi stratégia területén minél több partnerséget kell ösztönöznünk az Európai Unió intézményei között, illetve a keleti partnerség országai és az Európai Uniós egyetemek között is. Azon kívül nagyon fontos, hogy nemzetközi szintéren is minél láthatóbbak legyünk, hiszen így is ösztönözhetjük a tudományos kutatást és a tudás átadását. Európa továbbra is nagyon attraktív a nemzetközi hallgatók és a nemzetközi tudományos élet szemében az új regionális egyetemi központok kialakultak, ezért nagyon jó, hogyha globálisan is ismert, hogy az európai egyetemek kulturális, nyelvi és tudományos diverzitása és minősége jó. Az elkövetkezendő hónapokban az említett kérdéseket közelebbről meg fogjuk tekinteni, és várjuk a bizottság ezzel kapcsolatos nem sokára megjelenő közleményét. A közlemény alapján fogunk majd következtetéseket előkészíteni a globalizációs feladatokról, ezt majd a novemberi miniszteri tanácson fogják elfogadni az oktatási miniszterek itt Brüsszelben. Ez a kérdés igen szorosan kapcsolódik az önök thousand and 2011-ben készítettek egy jelentést az európai felsőoktatás modernizációjáról, úgyhogy ezért is érdekelne a véleményük ebben a témában. Második prioritásunk vezető szerep az oktatásban. Biztos vagyok benne, hogy sokan egyetértenek abban, hogy a hatékony vezetés előfeltétele a jó minőségű oktatásnak. Tehát nagyon fontos az oktatási siker elérése szempontjából. Tanácsi szinten soha nem volt még ezzel kapcsolatos specifikus intézkedés. Úgyhogy először történik majd meg, hogy a tanács ezt a témát tárgyalni fogja. Az iskolavezetés igen jelentős tényezője az oktatási környezet formálásának, és a tanulók, a tanárok és az alkalmazottak támogatásának. Van olyan kutatás, amely biztosít, bebizonyítja, hogy majdnem 30%-os eltérések lehetnek az iskola vezetés minőségétől függően az egyes iskolák teljesítménye között, tehát nagyon fontos biztosítani azt, hogy az iskolavezetők, iskolaigazgatók képesek a személyes és szakmai kvalitásukat, képzés, képzettségüket növelni, annak érdekében, hogy megfeleljenek az előttük álló feladatoknak. Ezt a kérdést is ezt a kérdést majd egy Vilniuszi konferencián is fel fogjuk vetni, amely pontosan az általános és a szakképzésben a vezetők szerepét fogja tárgyalni, és a konferencia eredményeit majd a tanács következtetéseibe is be fogjuk dolgozni. A tanács következtetéseit, ahogy már mondtam, novemberben, a novemberi minisztertanácsi ülésen fogjuk elkészíteni. Aztán a szakképzés és a szakoktatás relevanciája, illetve ennek a nyitottsága is nagyon fontos kérdés. Nem csak fiatalok számára, hanem bárki számára nyitott kell, hogy legyen a szakképzés és a szakoktatás, aki életének bármely pillanatában szeretné újra képezni vagy tovább képezni magát minőség és foglalkoztatás ösztönzés szempontjából is fontos hogy európai szinten megtekintsük ezt a problémát, illetve ezt a kérdést. Támogatni fogjuk a szakképzés és a szakoktatás finanszírozását annak érdekében, hogy a munkaerőpiacainkon meglegyenek a megfelelő képzettségek. Együttműködünk majd a foglalkoztatási területén dolgozó kollégáinkkal annak érdekében, hogy a megfeleljünk azoknak az ígéreteknek is, amelyek az, a múlt héten elkészült Európai Gyakornoki Szövetségekről szóló dokumentumban is szerepelnek. Egy nagyon sokáig várt népszerű programról szólván kezdtem a bemutatót, a bevezetőmet. Egy másik új eszközről szeretnék most szólni, amely ugyanakkor még nem egészen tisztázott és kidolgozott, ez pedig a tömegesen nyújtott, nyílt, nyílt online kurzusok, tanfolyamok kérdése. Augusztusban, 2012. augusztusában nyílt meg az első ilyen tanfolyam, és azóta több mint egy millió hallgató iratkozott föl az ilyen ö, tanfolyamokra több mint 200 országból. Tehát hirtelen rendkívül megnőtt a népszerűsége ennek a fajta tanulásnak, és ez az digitális ö, tanulás jelentőségével együtt azt mutatja, hogy új modellek, új módszerek alakulnak ki a nyitott képzés területén. Meglepően ezek a források nem csak a az oktatás és képzés, hanem a politika formálás számára is fontos források lehetnek. Rendkívül sokat tudnak ajánlani ezek a e, tanfolyamok, ugyanis a tudásmegosztás és a kultúrák közötti kommunikáció platformjaiként szolgálhatnak, és a, e, mivel a tanítás és az oktatás ilyen módon bárhol előfordulhat, e, kiterjedt a területi elérhetőségük is, és rendkívül költséghatékony is az ilyen formájú oktatás, ami nyilvánvalóan a költséghatékonyság az e, egyik legfontosabb célkitűzésünk is. Új módszereket be lehet vezetni ezeknek segítségével, és a tanítás, a tanulás minőségét is javítani lehet, hiszen célzottabban, személyre szabottabban lehet kialakítani ezeket az oktatási formákat. Nyilvánvaló, hogyha valami új megjelenik, akkor az források megtalálása ennek a támogatására problémákat okoz. Ugye nagyon sokszor azt is halljuk, hogy a digitális tanulás úgy, ahogy van, ki fogja szorítani a tanárokat, és ezáltal az élő tanításhoz való hozzáférés majd kevesek privilégiumává válik ugyanakkor azt tudjuk mondani, hogy mivel a nyílt oktatási módszere fantasztikus tempóban terjed, ez azért nem biztos, hogy így lesz, viszont fontos, hogy a politika irányítói tárgyaljanak ezzel, erről, és, és megnézzék, hogy milyen problémák és milyen lehetőségek rejtőznek ebben. Át kell tehát gondolni, hogy milyen lehetőségeket és milyen kihívásokat állít elénk a nyílt oktatás formája az bizottság egy új oktatás megnyitásáról szóló kezdeményezést is elindított. 2013 közepén fog elindulni ez a kezdeményezés. Ezzel kapcsolatban az elnökség egy fontos politikai vitát fog tartani novemberben az oktatás vezetői számára, és majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel fog ez járni. Az önök véleményét nagyon szívesen fogadnám, mert ez a megfelelő irányba tereli majd a miniszterek ebben a témában tartott megbeszélését is. Elnök asszony, tisztelt szak, szakbizottsági tagok, ezek azok a témák, ezek azok a kihívások, amelyek az oktatás területén előttünk állnak, számunkra legfontosabbak az elkövetkezendő hat hónapra vonatkozóan. A, az elnökség programjának végrehajtásánál még elmondanám, hogy általános elvünk az, hogy egy megbízható, növekvő és nyitott Európáért dolgozzunk a litván elnökség részéről. Köszönöm szépen a figyelmüket, nagyon érdekel a véleményük, úgyhogy nagyon nagy izgalommal fogom hallgatni a megjegyzéseiket, és nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiket, illetve átadom majd tovább közvetítem majd az önök véleményét az általam említett Vilniusban megrendező konferenciákra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most az a baj, nem tudom, hogy önök is, de nekem lesz egy problémám. Elmondott egy csomó dolgot a mokról, tehát az ingyenes, nyílt online tanfolyamokról. Nem nagyon tudjuk, hogy mi ez. Elmagyarázná, hogy mi ez? Mert itt, ebben a szakbizottságban ez a téma még nem merült fel, és perceket töltött arra, arra, azzal, hogy ezeket a tanfolyamokat leírta. Mondja meg kérem, hogy honnan származik a pénz, mit jelent ez a MOK, mit jelent ez az online, ez mobilitás van benne? Kérem, hogy magyarázza meg egy kicsit részletesebben, mert nem csak én nem értem, de azt hiszem, hogy a többi képviselő se tudja, hogy miről van szó. Please. <laughs> uh, uh, dear Chairman, uh, of course, it Tisztelt elnök asszony, igen, tényleg újdonságról van szó. Újdonság, és egyre inkább fellendülőben van. A fő nyílt oktatási tartalmakat és kurzusokat, főleg amerikai néhány angol és néhány ázsiai egyetem, például a Shanghai, a Stanford, a Dél-Karolina Egyetem szervezi, Edinburgh és mások. Sok olyan kurzust készítenek elő, amelynek az előadásait felteszik az internetre. A legjobb professzorok előadásai online elérhetőek tehát, de de mi ezzel a probléma? Az, hogy ezt hogyan lehet a formális oktatási tartalom, tudás és készség keretébe beszorítani. Hogy a formális oktatás mit tud kezdeni ezzel, meg hogy tudja lemérni, hogy mi az, amit a diákok tényleg megtanulnak. Úgyhogy a tanácsnak az lesz a feladata, hogy megpróbálja ez, ezen platformon lévő informális oktatás útját megtalálni a formális oktatás felé, hogy milyen bizonyítványokat, stb. lehet ennek alapján kiadni. És persze nem csak az elismerés, hanem az utolsó kérdés, hogy hogyan fogjuk biztosítani a tanulás minőségét. Mert hogyha valaki egy kompjúter előtt ül, akkor senki nem tudja megszólítani, hogy hé, Johan, figyelj! Úgyhogy erről még folytatjuk a párbeszédet. Akkor mi, mi is ez a MOK? Azt magyarázza el? Massive, Massive Open Online Course. Tehát masszív, az magyarul tömegesen vagy bárki számára elérhető, nyílt, az az ingyenes online kurzus. Jó. Na jó, akkor németre váltok. Na. Az is már Fernstudium... Tehát távoktatás már eddig is létezett, de az az, mm, az meglevő lehetőségek keretei között volt, és akkor nem kellett azon aggódunk, hogy ez el, el lehet-e ismerni, vagy nem. Az egyetemek nyújtották ezt a távoktatást, és most akkor amerikai, karibi, ázsiai, nagyon fura ö, oktatási módszer is megjelent. Ennek semmi köze nincs az Erasmus Plushoz, de hogyha ezzel elkezdünk dolgozni, akkor először is azt kell tudni, hogy most lesz-e a végén diploma, vagy nem. Ez nem a mi feladatunk, és nekünk igazából semmi közünk nincs ehhez. Ma hallottunk erről a témáról először, és nem tudom elképzelni, hogy az önök elnöksége előtte soha nem verült fel. Mi eddig az Erasmus Plus-szal foglalkoztunk, az is nagyon fontos volt, de erről a témáról még soha nem hallottunk, pedig lehet, hogy már nagyon régen megjelent. Minden esetre úgy tűnik, hogy van egy csomó rejtett napirendi pont, amit én nem tartok igazából jónak, de nem tudunk vele mit tenni. Sánchez kollégája most a szó. Merci, Madame la Président. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. Köszönöm a felszólalását. Az oktatás egy döntő fontosságú ágazat az Európai Unió jövője szempontjából, ezért néhány pontra kitérnék én is. Például a mobilitásról már sokat beszélt az Erasmus programról. Oktatóként és Európai Uniós á... parlamenti képviselőként nagyon fontosnak tartom a lemorzsolódás megakadályozását, és erre az erőforrások biztosítását, valamint a tanuló szerződés és gyakorlati képzést is. Szeretnék az, arra is hangsúlyt helyezni, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Unió prioritást adjon a felsőoktatásnak. Ennek alapvető szerepe van az intellektuális fejlődés szempontjából. Az európai térségen belüli határokon átnyúló mozgás, a finanszírozás, az oktatás és a tanulók tekintetében az információ és a kommunikáció, valamint a felsőoktatási hely megváltoztatása szempontjából van ennek jelentősége. Az is fontos, hogy egy oktató vagy egy diák közelebb kerüljön a vállalkozások világához, hiszen így tud majd elhelyezkedni. Más oldalról szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy mennyire fontos az oktatás a legfiatalabb kortól azokban a témákban, amelyek az Európa 2020-as stratégiában is szerepelnek. Például az európai integráció, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a művészeti oktatás, egy olyan állampolgár kialakítása, aki az intézményeket is tiszteletben tartja. Tehát ezekre kell oktatni a fiatalokat és már a gyermekeket. Minden erőforrást erre biztosítanunk kell. Kérem, vegyék figyelembe az litván elnökség munkája során is ezeket a lényeges dolgokat. Cver. Köszönöm szépen, Cver kollégája a szó. Pán predsedujoča, spoštovani gospod minister, tudi jaz sem zadovoljen z vašim prikazom. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Miniszter úr. Én is elégedett vagyok az ön beszédével, az önök prioritásaival az oktatás területén az elnökségük alatt. Azért szeretnék feltenni egy kérdést is. Mégpedig van egy probléma, amely az Európai Unióban az oktatás területén felmerül. Nagyon sok fiatal munkanélküli. Nagyon sok olyan fiatal is, akik jól képzettek. Más oldalról van körülbelül két millió munkahely, amelyet nem tudunk betölteni azok profilú diákokkal, akiket képezünk. Tehát van az oktatás területén történő idézőben termelés, és más oldalról a foglalkoztatás között egy nagy szakadék. Az Európai Uniónak csökkenteni kellene ezt a szakadékot és oda kellene figyelni arra, hogy akár el is tűnjön. De egyelőre nem koronázta siker a munkánkat ebben, ezen a területen. Tudna-e valamilyen új reformra, új oktatási reformra gondolni, amelyel ezt meg lehetne oldani? Az európai országoknak a filozófiájukat kellene megváltoztatni, a képzési filozófiájukat minden szinten? A képzésnek inkább kellene kapcsolódnia a gyakorlathoz. illetve a vállalkozások igényeihez. Ráadásul a Humboldt megközelítést is kellene alkalmaznunk az egyetemi rendszerben. Azaz, az egyetemi hallgatókat sokkal inkább bele kéne vonni a társadalom és eh, ugye egyáltalán a világ életébe, hogy gyorsan tudjanak reagálni a társadalom és a gazdaság igényeire. Így módon szeretnénk, hogyha ösztönözni lehetne azokat a szakmákat és azokat az oktatási profilokat, amelyek érdekesebbek és versenyképesebbek. Az Európai Parlament nagyon nem tudja befolyásolni a tagállamok oktatási reformjait, ráadásul a gyakorlatban nehéz biztosítani azt is, hogy a brüsszeli ajánlásokat megvalósítsák. Hogyan lehetne tehát egy ilyen helyzetben reagálni? Köszönöm. Eh, Papa Nikolaou. Papa Nikolaou úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszöntjük itt. A soros elnökségnek a legjobbakat kívánom hallottam a bevezetőjét, nagyon érdekesnek tartottam, és tele van kihívásokkal. Különösen egy olyan parlamenti képviselő számára, aki mondjuk a fiatalabb a generációkban. Úgy éreztem, hogy ez az egész beszéd nagyon modern gondolkodást tartalmaz, látjuk, hogy e, pillanatnyilag elemző munkát végeznek, e, megpróbálják érteni, hogy mi a jövője ezeknek a, a tömegméretű, e, nyitott online képzéseknek. Mi üdvözöljük ezt az új tendenciát itt Európában, és aggályunknak is hangot adtunk, hogy ezek, ez, ezek, a, ezek a tömeges képzések vajon hogyan lehetnek elismerve, hiszen ezek végül is képesítéseket adnak a fiataloknak. Mindenképpen tanulmányoznunk kell az oktatásnak ezt az új módszerét. Nagyon megfelelőnek tartottam a tényt, hogy az oktatást a szakmaisággal, a szakmai élettel összekötötték. Az oktatásügyi minisztereknél többször hallottuk, hogy az élethosszígvaló tanulást favorizálják, valamint azt, hogy a fiatalok helyébe újabb fiatalok léphessenek. Egy picit Öntől várok egy kis részletezést arról, hogy a tanulmányok kombinálása hogyan létezik mondjuk a munkahely tapasztalatokkal. Itt ebben a szakbizottságban, a házon belül sokat beszéltünk erről, és természetesen ez nagyon szorosan kapcsolódik az ifjúság és a foglalkoztatás kérdéseihez. Vannak bizonyos munkapozíciónk egyes szakterületeken, vannak európai szintű igények, de hát nagyon fontos, hogy megfelelően felkészüljünk még hozzá a tanulmányi időszak alatt. Ugye ne az legyen, hogy Először van egy diplomája a hallgatónak, aztán majd valahogy integrálódik a munkavilágába. Tehát ezekre a kérdésekre várok választ. Egyébként a legnagy, legjobb sikert kívánom az elnökségnek. Az ilyen, az ilyen fajta bevezetést nem nagyon hallottam még elnökségtől. Remélem Minalova kolléganő. Köszönöm, természetesen egyetértek az előttem szólókkal, és ez az új gondolat, ez a bizonyos MOK betűszó, a tömeges online tanulás. Azt is tudnunk kell, hogy az Európában kiváló professzoraink vannak, remek a felsőoktatás, nagyon jó az oktatás, és nem mondhatom meg önöknek, hogy mit tegyenek, mint soros elnökség, de mindenképpen eh, forszírozni kellene a diplomák kölcsönös elismerését, illetve egyéb eh, tanulási, oktatási módszereket is fel kell karolni. Eh, tetszik, hogy jó néhány prioritást prezentált, ezek közül jó páran vannak olyanok, amelyek kapcsolódnak az én jelentésemhez, Mindenképpen azt kívánom, hogy sikerrel járjanak a partneri kapcsolatok kérdése, természetes törekvés, támogatjuk, a nyelvek kérdése ugyancsak fontos, amit ön elővezetett, és ha jól értettem, ez tulajdonképpen a novemberi miniszteri értekezletre tartozik. Érdeklődéssel várnám, hogy vannak-e egyéb konkrét lépések, amelyeket terveznek, szerveznek-e vitákat, konferenciákat, összejöveteleket. Nem igazán tudom, hogy mit terveznek, mert a novemberi e, találkozón kívül e, nem igazán tudok arról, hogy milyen konkrét eseményeket terveznek. E, olyan összetett a, a programjuk, hogy valószínűtlen, hogy egyetlen miniszteri értekezleten mindent meg lehet oldani. Úgyhogy azt szeretném, hogyha olyasfajta dolgokra fókuszálnának, amelyek mentén előre tudnánk lépni. Támogatni fogjuk önöket. Meg kellene vizsgálnunk a gyakornokság kérdését, E, ez is egy érdekes téma, talán több figyelmet érdemelhetne az önök részéről, de hát a legjobbakat kívánom, számos egyéb észrevételem volna, de ezeket most nem adom el. Frau évet. Ja, vielen herzlich. kammer évet, kolléga. Köszönöm szépen, köszönöm szépen miniszter úrnak a bevezetést Két dologra szeretnék rákérdezni. Az egyik az, hogy az utóbbi hetekben tudatossá vált valami, amit aztán ön is megerősített, mégpedig az, hogy ugye van ez a csodálatos célunk, 2000, Európa 2020-as stratégia, még magasabbra emelni a szintet a felső oktatásban, én, ugye mindig ar, arra utalunk, hogy amikor a felsőoktatásról beszélünk, akkor mindig az egyetem jut az eszünkbe. És nálunk is pontosan ez a helyzet úgy tűnik, pedig a társadalmunkban azért tudatossá kell tenni azt, hogy ez nem csak így van. Múlt héten láttam egy német műsort, amely a francia oktatási helyzetről szól, és ott azt láttuk, hogy egyre ö, több, ö, több pénz jut a felsőoktatásra, mert a szakmai képzés, a, úgymond a kézműves képzés, annak már nincs is társadalmi értéke, mert mindenki számára csak az egyetemi végzettség az egyetlen az egyetlen elérendő cél. És ez azt mutatja, hogy előbb-utóbb majd nagy problémák lesznek amiatt, hogy nincsenek szak embereink, nincsenek két kézzel dolgozó embereink, mert mindig az, mindenki az egyetemekre akar menni Úgyhogy talán egy kicsit erre jobban kellene figyelnünk, hogy amikor az oktatás minőségéről beszélünk, illetve a végzettségekről, akkor nem mindig csak automatikusan az e-, egyetemi végzettségre koncentráljunk, hanem a klasszikus szakmákon belüli végzettségekről is, hogy nem tudom, pék, cukrász, szakács, akármilyen területen, hiszen ők is nagyon, nekik is nagyon nagy szükségüke van a társadalomnak, rájuk is nagyon nagy szükségünk van, és viszont az ilyen szakmákban nincs szükség egyetemi végzettségre. Úgyhogy egy kicsit tudat, tudat átalaktásra van szükség, egy kicsit már szemléletváltásra van szükség annak érdekében, hogy a társadalomban ezeknek a képzéseknek is adjunk egy kicsit nagyobb prioritást, egy kicsit nagyobb jelentőséget. Én úgy gondolom, hogy ezt az Európai Unión belül a bizottságban és a parlamentben is egy kicsit helytelenül kezeltük eddig, ezen most változtatnunk kell. Aztán a mukok az ingyenes nyílt online tanfolyamok. Én is megepődtem, ahogy elnök, elnök asszony is, mert én se hallottam még ezekről. Én úgy gondolom, hogy a képzésben nem kellene integrálni az ilyen modulokat. Mert ugye nem kellene abba az irányba elindulni, hogy csak elektronikus úton szervezzük meg az egyetemi, illetve a felső oktatást ugye az, az a helyzet, hogy az oktatásnak gyakorlatban igenis az eszmecseréről, a beszélgetésről kellene szólnia, és kiváló egyetemeink vannak, úgyhogy nem szeretném, az, nem szeretném ott végezni, hogy egy amerikai professzor majd online oktat egy német egyetemen, és hogy ez legyen a trend. Úgyhogy kérem, hogy a klasszikus oktatásra helyezzük vissza a hangsúlyt, amely abból áll, hogy az eszméket, az ötleteket, a tudást egy ember átadja az okta- a, a, a hallgatóknak, E, és utána eszmét cserél, párbeszédet folytat velük, hogy ne az legyen, hogy valaki csak egyszerűen egy képernyő előtt ülve szerzi meg a tudást. Persze, ahol értelme van ennek a tudás, e, ennek az oktatásnak, ott vezessük be, egy, e, vegyük át, de az egyetemekre a klasszikus oktatásra mindig is szükség lesz. Ennek olyan értéke van, amelyet meg kell tartanunk, mert különben nagyot csökken az oktatás értéke. Elnök, köszönöm szépen. Hánu Tákola kapja meg a szót. Puheenjohtaja, kiitoksia ministerille hyvästä alustuk. Köszönjük, és köszönjük a miniszter úrnak ezt a jó bevezetést. Talán erről a MOOC-ról beszélnénk, a tömeges online képzésről. Szerintem jó gondolat ez, hiszen nagy potenciál van benne, kiváló, hiszen vadonatúj lehetőséget jelent. Hogyha az európai oktatásról szólunk, igaz, hogy valóban egy nagyon fontos ez a kérdés, ezért ülünk itt, de továbbra is egy nyílt koordinációs módszer ez. Ez, ez egy üdvözlendő dolog, Nyitott szemmel, nyitott lélekkel kell hozzáállnunk a dolgokhoz, ne álljunk ellent a változásoknak, próbáljunk meg a jövő elébe menni. Bizonyos értelemben aggaszt valami, azzal együtt, amit az előbb mondtam. Ugye így van, létezik magunk között a nyílt koordináció, ugyanakkor létezik az egységes belső piac. Az oktatáson belül szükség van a szorosabb együttműködésre, egyeztetésre. Igazából nem tudjuk, hogy mire képezzük, mire oktatjuk az embereket. Az európai döntéshozók szerintem nem is nagyon tudják, hogy hányadan állnak a dolgok a világban. Az egész világ megfelelő E, megváltozott. Vannak Európában is problémáink. Látjuk a szociális kirekesztést, a problémákat, az ifjúsági munkanélküliséget. Szerintem a képzés, az oktatás ezek ellen, a jelenségek ellen harcként mutatkozik meg. Igen, azok, akik a kirekesztés áldozatai válnak, nagyon nehezen találnak vissza. Finnországban meghosszabbítják a képzés időtartamát. Ez is egyfajta szociális befogadás, egy felzárkóztatási kísérlet. Tudom, hogy Pavalkis miniszter úr rendelkezik a szükséges szakismeretekkel. Tehát az a kérdés, hogy mire képezzük, mire oktatjuk az embereket a belső, egységes belső piacon miféle emberekre van szükség. És ne felejtsük el, hogy a világ 40 legnagyobb cégének több pénzük, több forrásuk van, mint az ENSZ leggazdagabb országainak. És ezek egyetlen tagállamnak se fizetnek adót, sőt, sehogy nem fizetnek adót, adóparadicsomokban léteznek. Most Európában a munkaerő ára nagyon magas, nem vagyunk versenyképesek, gondolkodnunk kell a koncepción. Miféle hozzáadott értéket tudunk mi felkínálni? Innováció, kutatásfejlesztés, termékfejlesztés, beruházás, képzés, oktatás. Ez az egésznek a, a szíve, lelke, gerince. Meg kell találnunk valamiféle oly nézőpontot, és nagyon gyorsan. Hiszen itt vannak az időhorizontok 2020, 2050. Kérdés, hogy élünk túl ö, ö, időpontokat, mint például 2014, mi lesz azután? Ez az MUK vagy MOC, ez is egy újfajta módszer újfajta kapcsolás, újfajta know-how jár hozzá. Lehet, hogy ezzel együtt kell élnünk majd a jövőben. Lehet, hogy ez egy kicsit ötletbőrzévé fajult, amelyet ön inspirált miniszter úrnak. Köszönöm szépen, Márkusz Koria kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr. Hálás vagyok a bevezető beszédért. Ha lehetséges, akkor egy tanácsot szeretnék adni önnek. Annak nyomán, amit Zver és Kama Évárt kollégák mondtak. Nagyon magas a fiatalok munkanélküliségi aránya. és ebbe tartoznak nagyon sokan olyanok, akik mondjuk pékek, kézművesek, de nem találnak olyan pékséget, amely munkát adna nekik. Az önök elnöksége hat hónapig tart, tehát a világot nem tudják megváltani ez alatt, és ráadásul hátráltatja önöket a sok szünet is, a nyári szünet és a karácsonyi. Ezt figyelembe kell venni, de ha lehetne egy javaslatom. Persze az egyetemi oktatást és az egyetemi azt lehet legjobban ki kell használni, az egyetemi diplomák legyenek hasznosak a világban, de hát annyi olasz van, akinek egy csomó mindenféle diplomája van. Fontos területeken, tudományterületeken, de ők végül aztán mégiscsak magas presztízsű munkanélküliekké válnak. Úgyhogy nagyon fontos az önök elnökségének az a szerepe, hogy hasonl tudnak keríteni rá, hogy világos jelet küldjenek az irányba, hogy a szakképzésnek is van értéke, hiszen ez munkát tud adni a fiataloknak, és nem szabad diszkriminálni azokat a fiatalokat, akiknek nincsen egyetemi diplomája. Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány megjegyzést tenni Kamau Évárt és Markus Koria nyomán. Az utóbbi időszakban nagyon gyakran beszéltünk a felsőoktatás és az üzletek, illetve az üzleti élet kapcsolatáról mindig a felső, felsőoktatást említjük meg az iparral kapcsolatos, vagy az üzletélettel kapcsolatos beszélgetésekben, pedig nem azt kellene mondanunk, hogy felsőoktatás, hanem oktatást kellene mondanunk. Na, ugye, mert, mert vannak olyan országok, ahol nincsenek olyan sokan a fiatalok munkanélküliek, de de vannak olyanok, ahol, és emiatt, és emiatt el, elismert elismerésre kerül a képzésük. És azért elmondanám, hogy nálunk például egy pék vagy egy, vagy egy a radiátorszelelő is ugyanolyan érték, értéket képvisel, mert van felsőoktatási végzettsége, fels, igaz, hogy nem nincs rá szüksége, de, de, de van neki. És, de ugyanakkor az teljesen elfogadható, tatlan, hogy mindenkit felsőoktatásba küldjünk, és hogy csak arra figyelünk, csak azt tartjuk megfelelő képzettségnek. Úgyhogy figyelnünk kell arra, hogy bármiféle vita során ne felsőoktatásról, hanem oktatásról beszéljünk. Tehát látjuk például Szárvidéken, ott például a fodrászok nem találnak megfelelő tanulókat, mert a, illetve nem vesznek föl tanulókat, mert ott úgy van elrendezve ez a rendszer, hogy a francia államnak adott külön adót kell fizetni annak érdekében, hogy hogy felvehessen egy tanulót. Úgyhogy ezt a helyzetet is elemezni kell és meg kell változtatni, mert ez nem ösztönzi a foglalkoztatást. Aztán én elmondanám, hogy én nem ellenzem az új dolgokat, és ez az ingyenes nyílt folyam, ez tényleg érdekesnek tűnik, de hát először végezzük el a saját házi feladatainkat, még a bolonyai folyamat sem valósult meg teljes mértékben. Eh, hát amíg ez nem, fog, nem valósul meg, addig nem lehet eh, mindenkit megőríteni ilyen új modulokkal mint, amit erről, mint, mint, mint, mint, amiről például ez az oktatás szól. Tehát semmiképpen nem ellenzem az újításokat, csak legyenek mindezeknek valami kerete, mert hogyha nincs meg a megfelelő keret, akkor ez bizonytalanságot okoz az egyetemi hallgatók körébe. Ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani, és most visszaadom a miniszter úrnak a szót. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Mennyi időm van? Tíz perc. 7. Köszönöm szépen. A miniszter kollégának 11-15-kor el kell mennie. Hát igen, tehát röviden megpróbálom összefoglalni az elhangzott kérdéseket. Az a bizonyos MOOC, nem mi kezdeményeztük ezt a dolgot, azonban pillanatnyilag több mint 800 ezer regisztrált hallgató van a platformokon Európai Unión belül, és erre való figyelemmel az Európai Uniónak valahogy reagálni kell. Kezdjünk el beszélgetni arról, hogy mire vagyunk hajlandók, mire készültünk fel. Ez, egy, ez csupán egy politikai vita legyen, hogy most merre tovább, hogyan menjünk. Eh, ez összecseng az elhangzott észrevételekkel. Egy másik általános ö, eh, ö, eh, típusú kérdéscsoport, amelyet szinte mindenki megemlített, ez a kapcsolat az oktatás, a képzés és az üzleti élet között. Van ez a vonal, vagy egyfajta tudás transfer, transfer, igen veszélyeztetett helyzetben van. Ugye vannak jó kutatóink, de ezek soha nem ö, olyat csinálnak, ami sosem valósul meg a gyakorlati életben. Az oktatásban ugyanez a helyzet. Az egyetemek primák, jók, ö, hatalmas presztízsük van, minden remek. Ugyanakkor a végzősök, nem találnak jó fogadtatásra a munkaerőpiacon. Úgyhogy a jó egyetemek által adott tudás és az ipar által elvárt szükséglet eltér egymástól. Két vagy három találkozott tervezünk ebben a témában, hogyha sikerünk van, akkor ez majd valahol megtalálja az útját egy tanácsi ajánlásba, vagy valami következtetésbe. Már dolgozunk ezen a témán, és az elnökségünk első napjaiban kimondtuk, hogy az európai szociális partnerek, a tanács és a többi intézmény elindul az európai inas képzés irányába. Hát ki kell mondani, hogy a, a részvevőknek mire van szükségük az oktatási rendszertől. Nevezetesen mire van szüksége a társadalomnak, mire van szüksége az iparnak, Ugye, nyilvánvaló szükség van foglalkoztatásra, de konkrétabban informatikusokra, technikusokra, specialistákra. De gyakorlatilag egy nyelvet beszélünk, úgy érzem, de valamennyiüknek engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, és nem akarom megsérteni az utánam sorra következő miniszter kollégát, Köszönöm a kérdéseket, az észrevételeket. Mindenképpen Európa javára fogunk dolgozni a jövőben. Köszönjük szépen, köszönjük a minisztere iránti szolidaritást. A következő miniszter urat kérjük. some souvenirs of Lithuanian It's book of the, our delegation. So. Where is the minister? isn't it here? Where, where is the ministerin? We don't know. So, now we have kicked the minister out. Most kirúgtuk az egyik minisztert, a másik meg még nem érkezett meg. Mm -hmm. It's a lady, huh? Yeah. Huh?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 Oui, mais, mais il est parti là, directement. Essayez de faire quelque chose, chercher, je vais chercher. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So take a seat. Thank you. Mijn koffie is klaar. So, good morning, Mrs. Um, Minister, Mrs. Köszönöm szépen, asszony, aki szociális és munkaügyi miniszter és a portfóliójába tartoznak az ifjúsági ügyek is. Úgyhogy most a szociális és biztonsági ügyekről ne beszéljen, kérem, csak a fiatalokról. Azonnal meg is adom a szót, hiszen azt mondta, hogy nagyon siet. Hát akkor parancsoljon. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy felvázolhatom Litvánia fő prioritásait az ifjúsági politikában. Biztos vagyok benne, hogy azzal, hogy elismerjük azt a fontos szerepet, amit az Európai Parlament játszik a döntéshozatalban, az 500 millió európai állampolgár érdekében minden miniszter konstruktív, produktív és kölcsönösen előnyös együttműködést szeretne kialakítani önökkel, így a litván elnökség is. Én is. Európa jövője a fiatalokon múlik, akiket pozitív, kreatív erőnek kell tekintenünk az egész Európai Unió számára. Európa a leggyorsabban öregvő öreg, igen, kontinens. A fiatalok integrációja a társadalmi és szakmai életbe, az ő lehetőségek jobb kihasználása nagyon fontos tényezők a fenntartató fejlődés garantálása szempontjából. Aktívan részt kell, hogy vegyenek a fiatalok a demokratikus, nyitott és gondoskodó társadalomban, ezért fontos meghallgatni az ő hangjukat is, hogy lehetőséget adjunk nekik arra, hogy meghallgassuk a kezdeményezéseiket, és ösztönözzük a hatékony együttműködést belük a meglévő európai programok konkrét gondolatkörein belül. Minden szakpolitikai területen jobban kéne figyelni a fiatalokra. A jelenlegi gazdasági hanyatlás miatt a fiatalok nehézségekbe ütköznek a munkaerőpiacon. Kevés a munka, és nincs sok tisztességes munka lehetőség. Ez mindenkinek az életét befolyásolja. A fiatalok ebben a helyzetben különösen sérülékenyek. A munkanélküliség nem csak abban akadályozza meg őket, hogy a társadalomba integrálódjanak, hanem szociális kirekesztést is okoz, a bűnözés és a szociális nyugtalanság esélyeit növeli. A tisztességes munka és a társadalmi befogadás garantálná a fiatalok gazdasági függetlenségét, azt, hogy elkerülhessék a szegénységet, és a közélet aktív részevőivé váljanak. Fontos kedvezőbb kondíciókat biztosítani a fiataloknak, hogy javítsák készségeiket, és ki tudják használni a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy dolgozhassanak, a társadalmi vagy szociális tevékenységekben részt vegyenek, és részt vegyenek az Európai Unió létrehozásában. Fontos megérteni, hogy a fiatalok nem teher hanem társadalmi erőforrás, amelyet mobilizálni kell, és ez megkönnyíti a magasabb rendű társadalmi célok elérését. Az Európa 2020-as célkitűzések szempontjából is fontos a fiatalok problémáit kezelnünk, nem csak a gazdasági válság miatt. A szakpolitikák fejlesztése és végrehajtása végén például jobb öm, foglalkoztathatósági lehetőséget lehet nekik ö, biztosítani, támogathatjuk az innovativitást és a kreativitást. Jobban oda kell figyelni a társadalmi befogadásukra, egészségükre is. Az ifjúsági politikák jelen pillanatban a 28 tagállam jövőjét kívánják biztosítani, hogy az összes 28 tagállam fiatalabb generációja ne veszen el. A fő litván prioritás a fiatalság tekintetében a fiatalok társadalmi befogadása azoké, akik nem foglalkoztatottak, és az oktatásban sem a képzésben nem részesülnek. Ezek az úgynevezett NEET fiatalok. Ha valaki ennek a csoportnak a része, az káros lehet az ő személye a társadalom és a gazdaság számára is. Hogyha a munkaerőpiacon vagy az oktatási rendszeren kívül marad, azzal csökkenti a foglalkoztathatóságát, és bűnözéshez, vagy pszichológiai és fizikai egészséggel kapcsolatos problémákhoz vezethet. Ezek a négy fiatalok sokkal kevésbé vesznek részt a társadalmi politikai életben is, és annak érdekében, hogy a problémáikat megoldhassuk, számos intézkedésre van szükségünk, amelyek az ő munka világába való, vagy az oktatási rendszerben való visszaintegrálását megkönnyítik. Különösen oda kell figyelni a sérülékeny csoportokra. A sikeres politikák mindig kapcsolódnak az innovációhoz. Ezért nagyon fontos új módokat találni arra, hogy a célcsoportokat elérjük, és az olyan emberekre is kell koncentrálnunk, akik nem tudják teljes mértékben gyakorolni jogaikat. Elnökségünk alatt tanácsi következtetéseket fogunk előkészíteni azokra a fiatalokról, akik nem foglalkoztatottak és oktatásban vagy képzésben nem vesznek részt meg fogjuk majd megpróbálni, meg, meg fogjuk majd próbálni megtalálni a legjobb módját annak, hogy lehetőségeket biztosítsunk az ilyen úgynevezett need fiataloknak, hogy visszatérhessenek a munkaerőpiacra, az oktatási rendszerbe, és megjelenjenek a közéletben is. Innovatív döntésekre lesz ehhez szükségünk, miniszteri, minisztériumok közötti és ágazatok közötti együttműködésre. Folytatni fogjuk e fiatalokból álló csoport problémáinak a nyomon követését. Lesz egy konferencia is, ami nagy lehetőséget ad arra, hogy a fiatalokat magukat is meghallgassuk. Hogy megvitassuk velük a jelenlegi intézkedéseket, és velük együtt új innovatív módszereket dolgozzunk ki a problémáik megoldására. Ez a konferencia, valamint a főigazgatók találkozója, akik egyébként a fiatalokért felelősek, 9 és szeptember 9-10-én Vilniusban lesz megrendezve. A fiatalkkal folytatott konzultációkat majd össze fogjuk foglalni, struktúrált párbeszédet akarunk úgy, úgy, ugyanis velük folytatni. A munkaerőpiacra való hozzáférésük. Azok az emberek, akik nem vesznek részt oktatásban, képzésben, és nincsenek jelen a munkaerőpiacon, azok számára konzultációs folyamatot kell indítani. Egy úgynevezett strukturális párbeszédet. Meggyőződésem, hogy a fiatalok hangja nagyon fontos, meg kell őket hallgatnunk, mikor a szakpolitikánkat a fiatalok témájában kidolgozzuk. A strukturális párbeszéd azért is fontos, mert egyre több fiatalt kell ösztönöznünk arra, hogy aktívan, tudatosan vegyenek részt a közéletben, és vegyenek részt a jövőjükbe való beruházásban, a jövőjükön való gondolkozásban. Így lesznek ők aktív állampolgárok majd a jövőben. A konzultációk mennyiségét a fiatalokkal gyakoribbá kell tenni, különösen a nem aktív fiatalokat kell bevonni, hogy hatékonyabb és átláthatóbb legyen az ő részvételük ebben a folyamatban. A fiatalok munkanélküliségével való foglalkozás az egyik fő prioritásunk. Litvánia elnöksége alatt tanácsi nyilatkozatot fog megfogalmazni a tanulószerződés és gyakorlati képzés Európai Szövetsége segítségével. A szakmai képzés a tanulóknak több lehetőséget fog majd biztosítani a fiatalok elhelyezkedésére. A szociális partnereket, az üzleti vállalkozásokat, az Európai Bizottságot és más érdekelt feleket össze fogunk fogni, és egy kiváló minőségű szakmai képzési rendszert, tanonc rendszert szeretnénk majd kialakítani. Aztán a fiatal ifjúsági garancia kezdeményezés végrehajtására is oda szeretnénk figyelni mert meggyőződésünk, hogy valós lehetőségeket fog ez majd biztosítani a fiatalok számára, és visszatérhetnek majd a munkaerőpiacra, akár hosszú idő azon el, kívül eltöltött idő után is. Ez a kezdeményezés fontos lesz abban, hogy erős partnerséget alakítsunk az érdekelt felekkel és a foglalkoztatási szolgálatok, valamint más partnerek minél hamarabb beavatkozhassanak a felmerülő problémák megoldásába, és segítsenek a fiatalokat újra integrálni a munkaerőpiacra. Minden lehetséges finanszírozási lehetőséget felhasználhatunk majd a szociális alapból és más strukturális alapokból. Az is nagyon fontos, hogy a szociális partnereket bevonjuk. Az fiatalok munkanélkülisége problémájának megoldásába. A miniszterek és az informálos foglalkoztatási tanács keretén belül meg fogjuk őket hívni párbeszédre. Az Európai Parlament véleménye az ifjúsági ügyekben szintén nagyon fontos. Mindig az eddig is figyeltük és elemeztük a parlament állásfoglalásait és véleményeit a foglalkoztatás és ifjúsági szakpolitikák területén. Üdvözlöm az ír elnökség alatt elért mm, eredményeket az Erasmus Plus területén, ahol sikerült kompromisszumot találnunk a fiatalok fontossága és az e területre való összpontosítás területén. Kelet-Európa és a Kaukázus is egyik fontos nemzeti prioritásunk. Ezért ösztönözni fogjuk velük az együttműködést. Lesz egy keleti partnerségi ifjúsági fórum Kaunasban október 22-től 25-ig. Ez a fórum két fő témaköré csoportosul majd, az ifjúsággal való együttműködés és az informális oktatás elismerése, ennek a fontossága a társadalmi befogadásban, különösen helyi szinten, és lesz egy prezentáció a fiatalsággal, valamint az informális oktatással kapcsolatosan is a keleti partnerség területén. A trió partnereinket is, az íreket nagyon nagyra értékeljük, hiszen a Dublini deklaráció is megszületett a tanács tollából, ami szintén a fiatalokra vonatkozik. Megpróbáljuk majd folytatni az irelnökség alatt elkezdett munkát. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy erre a szeptemberi konferenciára meghívjam önöket, illetve arra a szeptemberi konferenciára, ami majd a fiatalokkal foglalkozik. Elnökségünk a fiatalokkal kapcsolatos szakpolitikákban nagyon komolyan részt fog venni, Szeretnénk elérni azt, hogy az összes ágazat együttműködjön a területen és aktívan reagáljon, valamint javaslatokat nyújtson be a fiatalokkal kapcsolatos problémák megoldására. Az ír partnereink is hangsúlyozták azt, hogy az ágazat közi megközelítés mennyire fontos az integrált ifjúságpolitika szempontjából. Ahhoz, hogy jobb ágazat közi együttműködést elérjünk, ahhoz a struktúrális párbeszéd eszközét még elmélyültebben kell alkalmaznunk. A fiatalokkal is megpróbálunk ilyen struktúrát, párbeszédet indítani, és más gazdaságokat, az oktatás, az egészségügy és a foglalkoztatás területeit is szeretnénk bevonni. Elnökségünk alatt megpróbáljuk majd a struktúrális párbeszédbe bevonni azokat a fiatalokat is, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben. Szeretnénk megerősíteni a fiatalok szerepét az őket érintő szakpolitikák kialakításába is, különösen a döntéseik, lehetőségeik és az oktatás, szakképzés területén való előrehaladásuk területe, illetve a nagyobb szociális befogadása fontos területek e szempontból. A fiatalok a saját jövőjüket kell, hogy formálják. Tisztelt szakbizottsági képviselők! Azzal szeretném összefoglalni mondandómat, hogy számomra személyesen, illetve minden szakember számára, aki a mi területünkön dolgozik, nagy megtiszteltetés és óriási felelősség ez az elnökség. Nagyon remélem, hogy hatékony és szoros együttműködést tudunk folytatni. Egyébként nekem már nagyon komoly tapasztalataim vannak a parlamenti képviselőkkel való együttműködésre, tudom tehát, hogy ez egy elérhető cél. Köszönöm a figyelmet, most pedig érdeklődéssel várom a kérdéseiket. A miniszter... Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most megint problémám van, hiszen azt mondtuk, hogy ö, negyed 12-kor el kell, hogy menjen. Még mennyi ideig tud maradni? Még 15 percet. Jó. Kollégáim, hát figy, akkor ezt szem előtt tartva, úgy tűnik, hogy akkor nem, nem lehet hosszú beszédeket tartani. Nikolau Beneratus Fuszkú kollégáknak megadom egy percre, akkor nekinek a szót. Köszönöm, miniszterasszony. Elég kimerítő volt. Inkább észrevételeim vannak, mint sem kérdéseim. A szektorális megközelítés tetszett, örülünk annak, hogy hangsúlyt szerez, tesznek a fiatalokra. Ugyanakkor azzal kezdett, hogy a munkanélküli fiatalok és a rendszerből késett emberek sokkal többen vannak. Tehát én azt hiszem, hogy nem csak rájuk kell fókuszálni, hanem mindenkire. Ugyancsak tetszett a fiatalsággal kapcsolatos struktúrált dialógus kérdése, de számos alkalommal beszélt negatív dolgokról. Ugye nem kéne azokról beszélni, nem, arról, nem úgy kéne beszélni azokról, akik kiesnek a rendszerben, mint potenciális bűnözőkről. Ez egy nem igazán szerencsés megfogalmazás, úgy érzem. A struktúrált dialógusban valószínű, hogy a nagyobb csoportra kéne összpontosítanunk, és a fiatalok azok egyébként, akik a legkevésbé vesznek részt a társadalom üzemeltetésében, hogy így mondjam, kevés a beleszólásuk. Rövidesen új választások következnek, és az is igaz, hogy a, a fiatal korúak a fiatalság köréből jönnek el a legkevesebben, ezt is változtatni kéne. Köszönöm. Köszönöm Nikolau, szépen, Páka Nikoláó. Köszönöm, miniszter asszony, köszönöm, elnök asszony. Köszönjük ezeket a felvezető szavakat. Nem könnyű a vita az Európai Unió szintjén, Európai kompetenciákról beszélünk, ezek le a fektetve a szerződésben. Számos vitát folytattunk erről. Az önök, ön szavait hallva az volt az érzésem, hogy mintha néha más világokban élnénk. Azért mondom ezt, mert az ön részéről semmit nem hallottam a tanács részéről megfogalmazott legutolsó fejleményekről, döntésekről. Vannak prioritási témák, a fiatalság prioritásai, valószínűleg, hogy további 8 milliárd eurót tesznek erre a témára, a fontos fiatalsági kérdésekre Két évvel ezelőtt Barozó elnök eh, azt mondta, hogy 30 milliárd nem került felhasználásra, ezt majd a fiatalokra fordítjuk. Ugyanakkor eh, tagállamok eh, a tanács ugye a nyílt koordináció módszerével együtt sem igazán tudott előrelépni. Végzek, befejezem, mert az elnök azt mondta, hogy nincs idő. Valójában katasztrófa helyzet van, plusz választási év felé haladunk. Ön úgy érzi, hogy a soros elnökségük ideje alatt tud esetleg konkrétabb lenni, és konkrétan megoldani, vagy megoldási javaslatokat tenni ifjúsági problémákra? A bizottság, illetve a bizottság ifjúsági szervezete számos dolgot tesz. Az biztos, hogy konkrét akciókra és intézkedésekre van szükség. Please. Penerapató asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm, miniszterasszony. Engem is megdöbbentett az, hogy nem beszélt a fiatal, az ifjúsági garanciáról. Ezt a tanács, egyébként a parlament javasolta, aztán a tanács elfogadta, és erről nem hallottam sokat. Mi a megközelítése? Van-e tanácsai ezzel kapcsolatban, vagy egy konkrét megközelítése? És még egy téma, hiszen csak egy percen van, nagyon gyors leszek. Beszélt arról, hogy mennyire fontos a foglalkoztatás, de ez nagyon nehéz kérdés. Azonban az önkéntességről nem beszél. Nem gondolja, hogy az önkéntesség egy lehetőség lenne a fiatalok számára, hogy aktívak maradjanak addig is, amíg munkát keresnek? És még egy utolsó dolog, a mobilitás kérdése. Mindannyian tudjuk, hogy a mobilitás, különösen a fiatalok mobilitása nagyon fontos dolog. Az Erasmus program lehetővé teszi a diákok számára, hogy hozzáférjenek a mobilitás, az egyetemek közötti mobilitáshoz. De a mobilitás, tehát egy, egy, egy konkrét javaslat lesz igazából, amit mondok, miért nem lehet egy olyan európai ifjúsági passzus létrehozni, vagy útlevelet, amely egy nagyon korlátozott időszakra és 500 eurós összeggel támogatná a fiatalokat, és lehetővé tenné, hogy hozzáférjenek a mobilitáshoz az Erasmus programon kívül is. Merci. Merci beaucoup, Marcos Curia. Köszönöm, Marcos Curia. Presidente, eh, spero, signor ministro, che la... Elnök asszony, köszönöm. Miniszter asszony, remélem, hogy eh, a jövőben is ugyanilyen hajlandóságot mutat majd arra, hogy együtt dolgozzon velünk. De többször is jó lenne nézeteinket kicserélni. Egyébként nagyon örülök, hogy prioritásként kezelik a fiatal korúak munkanélküliséget. Tudja, hogy ez egy tragédia, ami egész Európát érinti. Azt mondta, hogy erre akar összpontosítani. Igen ám, de hát ennél többről van szó. Van a civil társadalom, emberek összejönnek, beszélnek mindenféléről, beszélnek önkéntességről, környezetről, sportról. Volt egy program, az volt a neve, hogy mozgásban az ifjúság Youth in Action, ezt beépítették az Erasmus Plus-ba. Ez egy 360 eh, fokos ifjúsági program volt. Szeretnénk öntől hallani néhány célkitűzést. Talán ön a válaszában tudna erről szólni néhány szót. Köszönöm. Miniszter asszony, Spanyolországból jövök. A kibírhatatlan szintet ütött meg a fiatalsági munkanélküliség. Ez nem csak Spanyolországban, hanem Európában is hatalmas probléma. Ez eh, a gazdasági válságnak az eredménye, de valójában az oka az is, hogy van egy olyan oktatási rendszerünk, amely nincs összhangban a munkavilágával. Korábban beszéltünk erről kollégájával, az oktatási miniszterrel, rendkívül fontos a szakoktatás kérdése, a szakképzés, a cégeken belül végzett tréning, a képzés, a munkahelyi továbbképzés, tanítás. Ezek elhangzottak. Spanyolországban szerintem azért van ez a munkanélküliség, mert egész egyszerűen nincs megfelelő jogrend. Nem tudom, talán célszerű lenne egy egész Európai Unióra kiterjedő közös munkaügyi jogszabályt megalkotni, elnök asszony. Köszönjük, meghallgattuk a kollégák hozzászólásait. Úgy gondolom, hogy minden a fiatalság teljes egészére kell odafigyelnünk, nem csak a, a munkanélküliekre. Most ugye mindenki róluk beszél, nem tudom, hogy mennyire tudunk rajtuk segíteni, de hát van egy csomó fiatal, aki nem munkanélküli, vannak civil szervezetek, sportszervezetek és egyebek. Kérjük, miniszter asszony, ne csak a munkanélküliekre figyeljenek, és ne kriminalizálják a fiatalokat, akik sokszor nem is tehetnek semmit. Megadom a szót, asszonyom. Ačiū gerbėmiems parlamento komiteto Köszönöm szépen. A szakbizottság tagjainak a megjegyzéseket és a kérdéseket. Röviden szeretnék minden kérdést megválaszolni. Először is Nevedova asszonynak megköszönöm a kérdését, megjegyzését. A fiatalok közéletbe való befogadása minden tagállam számára fontos és prioritásként kezelendő. Hiszen fontos az, hogy a fiatalok környezetét is integráljuk a társadalomba, hogy a fiatalok tanulni tudjanak a társadalomból, kapott jó példákon, illetve hogy kihasználjuk a fiatalok kreativitását. Ez az, ami hozzáadott értéket képez, ez az, ami hozzájárul az országok versenyképességéhez, és az Európai Unió egészére nézve is pozitív tényezőnek mondható. A NEET fiatalok, tehát akik munkanélküliek és nem részesülnek képzésben, oktatásban, nem akartam semmiképpen kriminalizálni őket. Nem ez volt a szándékom de a helyzetük időnként teremt olyan körülményeket, amelyek között nem nagyon van mit csinálnia a fiatalnak, és ilyenkor magasabb a kockázata annak, hogy ezek a fiatalok úgymond a másik oldalon, a társadalom árnyó oldalán találják magukat. Ezért nagyon oda kell figyelnünk ezekre a fiatalokra, Nem csak a munkanélküliség szempontjából. Ezek a négy fiatalok körülbelül 14%-át teszik ki a fiataloknak, tehát ők is részét, részét képezik a társadalomnak, az ő társadalomba való integrálásuk is fontos feladat. Pápa Nikolau úr a fiatalok garanci- fiatalokra vonatkozó garanciáról kérdezett arról, hogy miért nem említettem meg ezt a kérdést. Ez is egyik prioritásunk, és örömmel látjuk, hogy 6 milliárd eurón fölött van az az összeg, amelyet erre a célra fordíthatunk Amikor ősszel a miniszterek összeülnek, ez a téma is a renden lesz. Meg igyekszünk majd a fiatalok garanciájáról, garanciával kapcsolatos, kapcsolatos intézkedések legjobb gyakorlatát megosztani egymással, és az több éves pénzügyi keret első két éve során reméljük, hogy minél jobban ki tudjuk használni azokat az összegeket, amelyeket erre a célra elkülönítettek. Benerapetu asszony kérdésére válaszolván, ön is nagyon fontos kérdést tett föl, nagyon fontos tárgyban szólalt föl, mégpedig a fiatalok mobilitása kérdésében. A fiatalok szeretnének lehetőséget kapni arra, hogy aktívak legyenek, és hogy utazhassanak. Ha külföldre utaznak, ott új készségekre, új kompetenciákra tehetnek szert, ezt a kérdést sem felejtjük el. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok mobilitásának biztosítása igen fontos feladat. Skuria úr, a munkanélküliségről, a társadalmi befogadásról és az Erasmus programról beszélt. Az ifjúsági politikát különböző szempontokból kell tudni szemlélni, a szociális párbeszéd szempontjából is, a munkanélküliség szempontjából is, és az oktatási rendszer szempontjából is. Tehát holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk. A munkanélküliséget először sorra véve a fiatalokkal kapcsolatos garancia nagyon fontos, Biztosítanunk kell, hogy ez jó eredményekkel járjon, és aláírtuk azt a nyilatkozatot is, amely a gyakornoki szövetségekről szól, ezt nemrég írták alá Németországban. Hiszünk abban, hogy a tudományos közösség és a munkaadók közötti együttműködés itt a kulcsfontosságú kérdés, és pontosan erről szól ez a szövetség is, hogy a szociális partnerek részvétele nagyon fontos az emberek munkaerőpiacra való visszaintegrálása feladatában. Az ágazatok közötti kooperációra tért ki a következő hozzászóló. Úgy gondolom, hogy a fiatalokról szóló politikán belül is fontos ez a feladat. Minden tagállamnak megvannak a maga értékei, és a tagállamok között is fontos a legjobban bevált gyakorlatok cseréje a, az ifjúsági garancia és a gyakornoki szövetség szempontjából is. Szeretnénk majd olyan rendszereket kialakítani, amelyeken belül ez az együttműködés lehetővé válik. és az a, akkor tudunk legjobb eredményt elérni, hogyha a keresletnek megfelelő kínálatot tudunk kialakítani a munkaerőpiacon. Hiszek abban, hogy minden tagállam és az Európai Unió egésze is nyitott kell, hogy legyen a szociális partnerek felé, be kell, hogy vonja a szociális partnereket a munkába, mert ez jó eredménnyel fog járni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a költségvetéssel e, nem vagyunk elégedettek, illetve azzal, hogy a triológus során kidolgozott költségvetésben nincs külön fiatalokra vonatkozó fejezet aztán a, olyan változatot kaptunk, amiben úgy tűnt, mintha még az Erasmus mindenkinek benne lett volna. Jó lenne, hogyha jobban felkészülnének legközelebb, és kérem, hogy miniszterasszony is támogassa, hogy 10%-os 10 os aránya a költségvetésnek kifejezetten a fiatalokkal foglalkozó projektekre, programokra juthasson. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Örülünk neki, hogy az Erasmus Plus kialakult, és az önök segítségével biztos, hogy tovább fogjuk folytatni a munkát ezen a nagyon fontos dosszién. Minden jót kívánok, köszönöm, hogy itt volt. Következő miniszter is itt van már a körünkben, Dailis Alfonsas Barakauskas, a sport és szabadidős politikáért felelős belügyminiszter. this is our yeah. Ellis, yeah, and yeah, I would yeah. like to say that I am grandson of Baron von Gertz. Really? Yes, my grandpa says Hans to see you. So, Ehm, wir haben nicht so furchtbar viel zu besprechen, denn das Budget nem túl sokat gértek a sportnak költségvetési szempontból, de nagyon jó kezdeményezések vannak, és szeretném hallani ezekről, ezekről, ezekről az önvéleményét is. Tessék, megadom önnek a szót. Pone Pirmininke, gerbemi Európa. Asszonyom, köszönöm szépen a szót parlamenti képviselők, urak és hölgyek, szakbizottsági tagok, Doris Pakkasszony, a frakciók tagjai. Igen, örömömre szolgál, hogy itt ma prezentálhatjuk a litván soros elnökség céljait. Köszönjük a lehetőséget. Be fogjuk mutatni elnökségünk sportügyi prioritásait. Ez az előttünk álló hat hónapot érinti. Vannak céljaink és vannak kihívások, amelyekkel szembesülünk. Először is még egyszer köszönet önnek, önöknek, parlamenti képviselőknek az, a hatalmas munkát, köszönet a, koros, a kooperációt is. Az Erasmus plus kapcsán Doris Parknak szeretnék köszönetet mondani, hatalmas munkát végzett. Nos, a sport területén a finanszírozás a fő cél. Ez az Önök Szakbizottságának az egyik jelentős eredménye. A dokumentum, amely megszületett, a sport vonatkozásában nagyon fontos. A litván elnökség odafigyel, hogy a program beinduljon 2014-ben. 2004-ben csatlakoztunk az Unióhoz, és most első alkalommal találjuk magunkat az Európai Unió kellős közepén. Nagy lehetőség, nagy kihívás, de felkészültünk, és biztosítani fogjuk az Európai Miniszterek Tanácsának további működését. mindenképpen gondoskodni fogunk az összes kapcsolódó partnerünkről, társszerveinkről. Így szeretnénk elérni a legfőbb célunkat, hogy Európa ismét növekedő legyen és sikeres. A trió elnökség programjaim belül határoztuk meg a sajátainkat. Eh, átfogó célunk hozzájárulás a sport, a gazdaság és a munkaerőpiac eh, eh, kérdéseihez. Ezen kívül ugye kihózanítóként itt vannak a munkanélküliséggel kapcsolatos gondok, valamint a közegészség ügy. A program, programunknak három fő témája van. Ezek szépen visszatükrözik az átfogó célokat. Először is inkább a minőségre, mint a mennyiségre célzunk, koordináljuk a közös érdekeinket. A harmadik, az pedig nyilvános vitatárgya lesz. A tanácsi ajánlások az egészségmegőrzése kapcsolatban ebben a dokumentumban azt írták le, hogy a fizikai mozgás hozzájárul az egészség megőrzéséhez, és különféle intézkedéseket irányoz elő, hogy az emberek fizikailag többet mozogjanak. Köszönetet szeretnék ennek a bizottságnak is mondani a hozzájárulásáért. A, az egészségügyi szervezet eh, úgy állapította meg, hogy a a mozgás hiány a negyedik legsúlyosabb tényező, amely hozzájárul a mortalitás növekedéséhez. Becsléseink szerint évente legalább egy millió ember hal meg a mozgás hiány miatt. A barométer szerint az európai állampolgároknak durván 60%-a kerüli a fizikai mozgást nyilván igyekszünk azon, hogy a mozgást előtt elősegítsük, reklámozzuk, és kicseréljük a bevált szakmai gyakorlatokat. A tanácsi következtetésekben a tanács tegnap arra sürgette az érintetteket, hogy egy közös ajánlást dolgozzanak ki, ezt a dokumentumot majd a tanácsi munkacsoporton belül beszéljük meg szeptemberben. Várhatóan november végén kerül elfogadásra a a ifjúsági és oktatásügyi eh, tanács eh, ülésén. A export hozzájárulása a gazdasági stabilitás és növekedéshez, valamint a befogadó társadalom kialakításához. Ez is egy tanácsi ajánlás. Kiderült, hogy a sport jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági tevékenységhez. Litvániában már meg is megkezdtük ennek a területnek a kezelését. Az előzetes eredményekről rövidesen beszámolunk majd önöknek. Reméljük, hogy példákat más tagállamok is követni fogják. A következtetésekben e, e, igyekszünk bemutatni, hogy a sportolás valóban hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a munkanélküliség csökkentéséhez. A stabilitás biztosítása szempontjából ez rendkívül fontos, különösen a gazdasági nehézségek idején. Ez még fontosabb, ha arra gondolunk, hogy el kell jutnunk az Európa 2020 célkitűzések megvalósításához. Egyébként az ifjúság munkanélkülisége Európában az átlag 20%, vannak országok, ahol 50% ez, amennyiben most kudarcot vallunk. Akkor lesz egy csomó lézengő, munkanélküli fiatalunk, akik marginalizálódhatnak, szélsőséges csoportokhoz csapódhatnak, akik kerülik az oktatást. A sportolás tulajdonképpen nagyon nagy lehetőségeket jelent, és, és különösen, hogyha az önkéntességet is hozzá csapjuk, a vezetői készségek probléma megoldás, kreativitás, ezek a dolgok nagyon fontosak a piacon. A sport révén megoldhatók szociális problémák is. A sportinfrastruktúra, a sportcentrumok jelentősen hozzá tudnak járulni a helyzet javításához, illetve Európa erősebbé tételéhez. Még egy témánk van, a tanácsi vita, tárgya a jó menedzsment a sportban. Nagyon fontos, hogy a sportszövetségekben jó vezetői készségek eh, eh, érvényesüljenek, mert itt a becsületesség és az integritás nagyon fontos. Eh, a jó vezetés a sportszövetségek jó működésének előfeltétele. Jó vezetői gyakorlatokat kell megvalósítani, pénzügyi, hát láthatóság és egyéb. Hogyha ez megvan, csak akkor tudnak ezek a szövetségek a, a nyilvánossági kontroll nélkül ö, funkcionálni. Ugyancsak súlyos probléma a doping kérdése, ez már régóta velünk van. Remélem, hogy az Európai Unió egy hangon, erős hangon szólal majd meg, és felemeli a hangját a dopingolás ellen. Igyekszünk koordinálni a tagállami pozíciókat e tekintetben. Összehozzuk ezeket a, a, a világ antidoping szervezetének az intézkedéseivel, és egy közös álláspontot alakítunk ki a sport, sporttal kapcsolatos doping kérdésében novemberben Johannesburgban lesz ennek az ideje és a helye a, a verseny teljesítmény. Ez is egy nagy kihívás. A doping mellett ez az egyik legsúlyosabb dolog, ezért veszünk részt különféle konferenciákon, illetve az Európai, az Európai Tanács egy konvenciót, egy egyezményt készít elő a, a, a sportmérkőzések manipulálása ellen Ezt is igyekezzünk befejezni, a végére járni a dolgokat, illetve előmozdítjuk a bevált szakmai gyakorlatok cseréjét. A, tehát a tanácsi megbeszélés kapcsán a legközelebb november 26-án lesz Brüsszelben, de november 1-én a minisztereink jönnek majd össze, itt a jelentős sporteseményekkel kapcsolatos témáról lesz szó, valamennyiüket szívesen invitálom, jöjjenek el. Sajnálatos, hogy eh, a szeptember 3-ai informális eh, ülés előtt az Európai Bizottság egy sporteseményt eh, szervez, egy sportprogramot, konkrétan Vilniusban. a sportmenedzserek eh, találkozóját is megszervezzük december 2-án és 3-án. Itt a sport területén a további terveinkről szeretnénk majd beszélni. Eh, parlamenti képviselőtársak, hölgyek, urak, szakbizottsági tagok, a kulturális eh, bizottság egy igen jelentős szakbizottság, amely nagy munkát végzett a sport területén. Várjuk, hogy szoros maradjon az együttműködésünk a sport, illetve a sport finanszírozása területén. A következő hat hónap alatt mi támogatni fogjuk Önöket, és reméljük, hogy a sikeres együttműködés révén meg tudjuk valósítani elnökségünk célkitűzéseit. Reméljük, hogy elnökségünk az Európai Unió valamennyi tagja számára előnyös lesz. Számítok az önök támogatására. Köszönöm szépen. Santiago Fikásznak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, miniszter úr. Önöhöz hasonló fontos Elnézést elkezdeném előről, jó? Tehát nagyon örülök hoz neki, hogy ilyen ö, fontos miniszter, a belügyminiszter ö, vette ö, magához a sport, sportért való felelősséget. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó jelzést ad a litván elnökség prioritásairól. A sport fontos az egészség szempontjából, fontos a gazdaság szempontjából, a kisebbségek és a fiatalok integráció szempontjából egyaránt, a gazdasági növekedés szempontjából is fontos lehet. szakbizottságunk nagyon sokat foglalkozott a sporttal, hiszen a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta az Európai Parlament, ahogy ön is tudja, első alkalommal most a sport területén is kapott bizonyos hatásköröket. Már egy jelentést is készítettünk erről a témáról. Szeretném elmondani, hogy a sport természetesen összetett témakör, nagyon sok külön témából áll, de én az ön támogatását ahhoz szeretném megnyerni, hogy a strukturális alapokat specifikusan sporttal kapcsolatos célokra is fel lehessen használni. Tehát az ön feladata az lenne, hogy a bizottságot meggyőzze arról, hogy erre engedélyt adjanak. Nagyon sok pénz van ebben az, ezekben az alapokban, és nagyon jó lenne, hogyha felhasználhatnánk célra is. Kicsi a költségvetés ugyanis, a sportra szánt költségvetés összegek nagyon kicsik, de a strukturális alapokból még sokkal több támogatást is ki tudnánk nyerni. Aztán a bizottság dolgozik egy nagy európai sporthét kidolgozásán, megszervezésén. Most próbálnak egy konferenciát szervezni, annak érdekében, hogy majd 2015-ben legyen egy egész Európát lefedő Európai Sporthét rendezvény. Ez a sport világának adott igen erős jelzés és nagyon nagy támogatás kinyilvánítása lenne. Aztán Még beszélnék arról is, hogy az atlétákat hogy tudjuk annak érdekében támogatni, hogy egyetemre tudjanak járni, és egy egyetemi diplomát is tudjanak szerezni sporttevékenységük köz, köz, közepette. Ugyanis nagyon sokszor, aki befejezi a sportkarriert, utána nagyon furcsa helyzetben találja magát, mert nincs mivel foglalkoznia. Végül pedig rátérnék a sportfogadás témájára volt olyan idő, amikor a dopping volt a legnagyobb probléma a sporton belül, intézkedések szünettek ez ellen, és emiatt most már ez talán nem olyan nagy gond. Most viszont a sportfogadás és az ebben elkövetett csalások azok, amelyek leginkább kockáztatják a sport hitelességét nem csak Európában, hanem Európán kívül is nagyon sok ilyen illegális tevékenység folyik, tehát nemzetközi együttműködés szükséges, és megfigyelés szükséges annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk előzni, illetve fel tudjuk számolni. Ön belügyminiszterként nyilván a maffiákért, bűnő, bűnő, bűnügyekért is felelős, úgyhogy erről biztos hosszabban tudnánk beszélgetni. Minden esetre nagyon örülök neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és remélem, hogy a Vilniuszi októberi sportfórumra is el tud majd jönni hozzánk. Elnök, miniszter úr, megadom önnek a szót a válaszadásra. Tép. Gerbiamas pónai, póne. Köszönöm szépen. Fiszesz úr, teljes mértékben egyetértek az ön gondolataival, nincs is mit hozzáfűznöm. De azért mégis hadd mondjak valamit. Nagyon helyesen észrevette, hogy belügyminiszter vagyok, és csak úgy, mint Németországban, a sport az én kompetencián területemre tartozik. A sport nagyon fontos terület, és ezzel kapcsolódnék az ön harmadik kérdésére. Hogyha az emberek elkezdenek sportolni, akkor ezzel összefüggésben általában csökken a bűnözés aránya. És a bűnözés is fontos terület egy belügyminiszter számára. Nagyon hálás vagyok, hogy azt mondta, hogy el fog jönni Vilniusba. Kérem, segítsen majd. Mást is kérek, mindenki más, hogy az Európai Bizottsággal folytatott struktúrális alapokról szóló tárgyalásban segítsenek nekünk, hogy többet tudjunk elkülöníteni a sport részére. Nekem magamnak is hát problémáim, gerinc problémáim vannak, és nagyon sok embert ismerek, akik befejezik a sportkarrierjüket, és utána kényes helyzetbe kerülnek. Tudom, hogy önök itt a szakbizottságban odafigyelnek rájuk arra, hogy jobb lehetőségeket, jobb kilátásokat biztosítsanak a sportolóknak, amikor sportkarrierjüket befejezik. Sokkal keményebben kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezeknek a sportolóknak az utóélete is jobb legyen. Ezek az emberek óriási eredményeket értek el, és ezért feláldozták az egészségüket, ezért segítenünk kell nekik. remélem, hogy részt fog valóban venni a Vilniuszi konferencián, és akkor ott elmélyült ebben is megtárgyalhatjuk ezeket a kérdéseket. Kiegészíteném Fiszasz kollégák által, kollég által mondottakat, tehát nem arról van szó, hogy amikor valaki sportol, akkor feltétlenül károsítsa az egészségét. Arról van szó, hogy a sportolás közben egy normál ö, oktatásban is részt vehessen, tehát hogy egy ilyen kettős karriert folytathasson, hogy közben legyen egy végzettsége is, amit majd a sportkarrier befejezése után alkalmazni tud. Remélem, hogy ez egy olyan gondolat, amelyet ön is támogatni tud, hiszen a szakbizottságunk számára ez egy nagyon fontos cél lenne. Hogyha nincs más kérdés, akkor megköszönöm a miniszternek, négy miniszter sorából a negyediknek. Most már tényleg teljesen litvánná váltunk e, -e itt a szakbizottságban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és nagyon kellemes hat hónapot kívánok, bár a hat hónapból csak négy lesz igazából a munkával terhelt hónap. Köszönöm szépen a részvételt, és minden jót kívánok a munkájához. Következő napirendi pontunk tehát az Európai Unió 2014-es költségvetése, és már is átadom jelentéstevőnknek, Mortennek a szót. Tessék, Morten. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is engedjenek meg néhány észrevételt az ügyrendel az eljárással kapcsolatban. Tudják, hogy két hónapos késés volt a költségvetés tervezet kiadásával kapcsolatban. Ezt június 26-án kaptuk csak meg. Ez a többéves pénzügyi keret tárgyalásai miatt volt így. Hát ez elég ez sok zűrzavart okozott mondhatnám azt, hogy zavaros volt a helyzet, ahol a költségvetés tervezet nem tükrözi a valóságos helyzetet. Vannak fejezetek, amelyek sikeresen lezárásra kerültek, például az Erasmus Plus, ez jó hír, ennek ellenére vannak nyitott kérdések, mint például a fiatalságra e, nyissunk-e egy költségvetési sort, vagy sem. Várom önöktől, kollégák, az észrevételeket. Amint tudják bizonyára, e, ez szerepelt az Erasmus Plus tárgyalások során is. Ma ugye el tudom mondani, hogy van egy költségvetés tervezetünk, ahol a témáinkkal kapcsolatban jelentős költségvetési e, csökkentések vannak, és ugyanakkor több a kötelezettségvállalásunk, mint tavaly. Úgyhogy valamennyiünknek fontos feladata, hogy mentsük, ami menthető, és önöket kérem, kollégák, hogy szíveskedjenek a hangjukat hallatni, ki a, ki a saját szakterületén. Van egy véleménytervezetünk, 2014 az új generációs programok végrehajtásának első éve lesz. A sport európai dimenziója, nos erre is van egy program, amelyet támogat. Úgy gondolom, hogy jó véleménye vagyunk valamennyien erről. Kulcsfontosságú, hogy az új ilyen program jól indul, indul jó a, a nagy programok, ez az Erasmus Plus, a Creative Europe és a Europe for Citizens. Most a tervezett költségvetés mindhárom esetben sokkal alacsonyabb, mint a korábbi években volt. Tulajdonképpen egy pénzügyi értelembe vett sziklamászás áll előttünk 2013-ból 14 felé, és eközben letekinthetünk a következő év szakadékára a többéves pénzügyi keret e, először is alacsonyabb er-, előirányzatokkal e, indul, és a teljes terjedelmét csak későbbi évek folyán, folyamán éri el. Hát ez bizony aggodalomra ad okot itt, ebben az épületben is, és a bizottságon belül is. A bizottság egyébként e, azt mondta, hogy elől súlyozott legyen ez az úgynevezett költségvetés, e, különös tekintettel az MFF-re, ez konkrétan azt jelenti, hogy 150 millió e, a 2014 és 2015-re előre vannak megterhelve az Erasmus Plus esetén, a, a marzs azonban e, meglehetősen szoros, 125 millió euró, ezt egyébként a bizottságok számos a hármas költségvetési sornál kevés pénzünk van, 29,5 millió euró. Ezt is meg kell osztanunk az összes bizottsággal, ez újdonság tavalyhoz képest. Akkor volt a 3B tételsorunk, akkor ez szinte kizárólag a mi kompetenciánkra volt fordítva. Az elmúlt két napban feltettem a kérdést, hogy a 39,5 eh, milliós összeg, hogy van ez, hogy ez csak a két nappal ezelőtt jelent meg, korábban 61 eh, millió szerepet, tehát 22 milliót lefaragtak, magyarázat sehol. Szeretnék erre magyarázatot kapni. Úgy tűnik, hogy az európai eh, uniós bővítéseknek az árát fizetjük meg, hiszen Horvátországban kielkezdték a Schengeni létesítmények kiépítését. Erre vonatkozólag is várok önöktől észrevételeket. Hát ki kell valahogy alakítanunk egy véleményt. Ilyesmit még soha életemben nem hallottam eddig. A költségvetési szakembereknek úgy látszik, ők olyan fontosak, mint az Isten az ilyen jellegű pénzeknél. Ugye mondhatjuk azt, hogy hát végül is csak, csak egy pár millióról van szó, de nekünk ez nagyon nagy pénz. Nem tudom, miért kellett ennyivel lefaragni a, a költségvetést a Schengeni létesítményekhez, hogyha valahol 8 milliót kellene felhasználni, ezt meg lehetne találni a költségvetés egyéb helyeken. 2014-ben jönnek az Európai Uniós választások, tehát mindent meg kell tennünk, hogy a hézagokat kitöltsük, a legkisebb összeg is jelentős lehet, amint rámutattunk. A felkészülés, az előkészületek, erre nem akarok kitérni, várjuk a bizottság visszajelzését, lehet, hogy még ma befut, ha ma nem, akkor holnap de itt is késedelmek vannak. Szükségünk van arra, hogy egy tiszta képünk legyen, hogy valójában milyen százalékok állnak a rendelkezésünkre. Ma ennek ismerete nélkül korai lenne a következő időszak projektjeiről beszélni. Ugye mindenkinek megvannak a maguk személyes kedvencei, de itt ma érdemi megbeszélést nem tudunk folytatni erről a pontról. A nyári szünet után szerintem többet tudunk majd. A 36. héten az árnyék előjelentéstevők összeülnek, ez szeptemberben lesz valamikor. A, az érintetteket értesíteni fogom erről. A magam részéről most egyelőre ennyi. Köszönöm a figyelmet. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni ehhez. Az Erasmus Plus-ra megígértek egy bizonyos összéget, ez tehát 30, nem 45%-kal több, mint az utóbbi években volt. A több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során Alex Lamazur azt mondta nekem, hogy lesz majd egy ilyen rugalmassági márzs, amely 150 millió euróval emelheti az Erasmus Plus-ra fordítandó összeget. Ami tényleg örvendetes dolog. Ez az egyik. Lehet, hogy Mortennek is van erről még megjegyezni valója. Másik kérdés. Tudjuk, hogy az Erasmus Plushoz tartozó nagyon sok program még nem lesz majd felhasználva még 2014-ben, úgyhogy például a kölcsön, kölcsöneszköz, és ezért a kölcsöneszközre előirányzott pénzeket más célra is föl lehetne használni. Ez az egyik. A másik, amikor még Mortán nem volt itt, akkor is mondtam, hogy a bizottság által előterjesztett költségvetés arra alapul, amelyet az Erasmus mindenkinek program alapján készítették el. Tehát az Erasmus Plus még nem, nincsen elfogadva. Tehát az egyik még nem létezik, a másik viszont már nem létezik. Azt azonban nem engedhetem meg, hogy egyáltalán nem ö, tudjuk a költségvetés elkészítése során, hogy a trialógus hogy folytatódott. Mi kifejezetten kértük, hogy legyen egy külön költségvetési sor és egy külön költségvetési fejezet a fiatalokra vonatkozóan. És igenis, ezt az új költségvetési javaslatba a, a bizottság is be kell, hogy építse és úgy kell ezt kialakítatni, hogyha nem is, nem is passzol már ez az Erasmus mindenkinek program keretébe, akkor mégiscsak legyen benne fiatalokról szó, és legyen ott pénz. Az Erasmus, Erasmus mindenkinek már nincs, az, az Erasmus Plus meg még, még mindig nincs, még nem fogadták el, az biztos, olyan biztos, mint az álmen a templomba, hogy ezt els, el, előbb-utóbb el fogják fogadni. Ezért nagyon fontos lenne, hogyha a bizottság ezzel, ennek figyelembevételével készíteni el a költségvetési javaslatot. És persze, el tudom képzelni, hogy ez nehéz feladat, de el kell fogla, fogadniuk, hogy ez így van, különben elveszítik a hitelüket. Jó, Kara Évert, utána pedig Trüppel asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ö, alá tudom támasztani, amit az előbb mondták. Nekem is ez az üzenet, hozzám is ez jutott el, ez az üzenet, hogy most csak három költségvetési sor van, az egyik a sportnak, egy másik a zsámonénak, utána a harmadik pedig a fiatalokra vonatkozó oktatási képzési sor, és és tulajdonképpen ez az, amit a bizottsággal és a tanácssal kitárgyalták a, tár, a tárgyaló felek, és ezért nem, de, de, de a, a tárgyalások eredménye nem látszik meg még a költségvetési javaslatban. Tehát még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy ö, biz, tisztán lássunk, és hogy lássuk, hogy milyen célkitűzésekhez milyen programok tartoznak. Hogyha a, a köz, költségvetést elkészítjük, akkor igenis kell, hogy abba ben, beletartozzanak a triológus eredményei, és, és lássuk, hogy ö, mi, mire vonatkozik. Az nem lehet, hogy a, hogy a parlamentként mi ne lássuk tisztán, hogy milyen célokra milyen pénzek, illetve milyen százalékok vannak. Bosszantónak tartom, hogy ez a e, helyzet így alakult ki. Nem tudom elfogadni, hogy ez problémát okozhat a bizottságnak, és hát Morten, megkérdezném, megkérdezném, hogy technikailag gyakorlatban ez most hogy néz ki, hiszen a nyári szünet után kellene szavaznunk ebben a témában akkor módosítókat most az Erasmus Plus-szal kapcsolatban hogy tudunk benyújtani, anélkül, hogy ugye valami ne menjen tönkre? Hiszen azt nem mondhatjuk, hogy a parlament ezzel a témával nem foglalkozott. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy szükséges-e a részünkről sürgős cselekedet ebben a témában. Aztán a másik az elősúlyozás, illetve a hátrasúlyozás kérdése a kölcsön eszköz valószínűleg nem használ majd föl semmiféle, 2010, semmiféle összegeket 2014-ben, ezért meg kellene kérdezni, hogy akkor valami másra alkalmazni lehet majd ezeket az összegeket? hiszen az Erasmus Plus bizonyos részeire, vagy a Horizont 2020-szal kapcsolatban akkor ott a backloading lenne az eszköz, a másik programokkal kapcsolatban meg inkább a frontloading. Most az a kérdés, hogy a frontloadinggal alkalmazott pénzeket, azokat majd viszont látjuk-e valamikor, hiszen az nem lehet, hogy a backloadingot alkalmazzuk, és akkor aztán végül is kiderül, hogy azok a pénzek, amiket később kellett volna felhasználni, azok valahogy úgy eltűnnek az idő során. Nem tudom, talán Helga vagy Morten tud erre választ adni. Elnök, köszönöm, Helga Trüppelnek adom meg a szót általános megjegyzést tennék arról, hogy, a, hogy miért nem szavaztuk meg az MFF-ről szóló nyilatkozatot. Azért nem, mert a programokkal kapcsolatosan nagyon sok, kifizetéssel kapcsolatosan nagyon sok problémát láttunk előre. Látjuk, hogy ez nem ad annyi rugalmasságot, nem ad annyi változtatási lehetőséget, amelyit mi, amennyit mi elvárnánk a több éves pénzügyi keretről. Ezek voltak az általános megjegyzéseim. Na most a 43 százalék az Erasmus plus kapcsolatban, ezt az előző periódushoz képest számítva tényleg megnövelték, de azért azt is hozzá kell tennünk, hogy ez nem olyan sok, mint amennyit a bizottság eredetileg számogat, szándékozott erre adni. Jó okokból ez így történt, de azért nagyon fontos, hogy a magas munkanélküliséggel küzdő területeken hozzájáruljanak ennyivel a képzéshez. Na most a 150 millió, amelyet a rugalmassági eszközben Lamaz úr, úr én említett, hát hogyha mobilizálni akarjuk ezt, a rugalmassági eszközt, akkor az arról minden évben tárgyalni kell a tanácsról is, és ugye akkor az a kérdés, hogy megengedi -e ezt a tanács, és hogy elérhetővé teszik-e nekünk ezeket a pénzeket. Úgyhogy ez a 150 millió, ez még egyáltalán nem biztos összeg. Azt majd mindig az éves költségvetéssel kapcsolatban külön ki kell tárgyalni. Aztán, hogy az MFF hogy viszonyul az éves költségvetésekhez, és a még nem elfogadott programokhoz. A bizottság úgy tűnik, hogy a trialógusokon kialkudult, kialkudott politikai döntéseket nem veszi figyelembe. Tehát nagyon fura, hogy amit itt eldöntöttünk, és amit tulajdonképpen a programok szempontjából pontosan a legfontosabb jelentőségű, tehát a sport, meg a fiatalok képzése, oktatása szempontjából itt eldöntöttünk. Azt úgy tűnik, hogy, a, hogy, hogy, hogy valahol megint eltüntették, eltörölték, úgyhogy módosítókat kell benyújtanunk annak érdekében, hogy ezeket külön költségvetési sorokban nevezzék meg. Morten kérem arra, hogy ezt intézze el, mert ez számunkra nagyon fontos. Na most az elősúlyozás és a hátrasúlyozás. Általában úgy van, hogyha pénzeket előre hozzunk a frontloadinggal, akkor ez azt jelenti, hogy valahonnan elvontuk ezeket a pénzeket, tehát majd egy backloading is megtörténik valamikor. Na most a kérdés az, hogy milyen területekről vontuk, le ezeket a pénz, vontuk el ezeket a pénzeket. És Pétra most attól fél, hogy az lesz majd, a, az a helyzet alakul ki, hogy az ITER-től és a Galileótól és nagy infrastruktúrális projektektől a frontloadingba elvon bizonyos pénzeket, és nem a kozmétől, meg a más programoktól a megállapodás szerint, nem a horizonttól, és, és ezek a pénzek nem az innováció finanszírozására, illetve az oktatás finanszírozására fognak menni. Tehát ki kell jelentenünk, hogy a mi célunk, illetve a márciusi döntés szerint ezeket a területeket kell erősíteni, és ehhez mi ragaszkodunk is, ez, ezért minden egyekezetünkkel dolgozni fogunk. Aztán az Európa Polgárokért program, amelyekről, amelyről szintén beszéltünk, nagyon sajnálatosnak tartom, és nagyon rossz politikai döntésnek tartom, hogy ezt a programot 23%-kal csökkentették, mármint az erre szánt pénzeket. <clears throat> Szerintem ez azt jelenti, hogy most a Költségvetési Szakbizottságban folyó tárgyalások is majd úgy alakulnak ki, hogy a, arra kell fektetnünk a hangsúlyt, hogy a, hogy a rugalmasság eszk, rugalmassági eszközt mobilizálják, és hogy részben az Európa a polgárokért programra használják föl. Meg kell kísérelnünk azt, hogy kulturális bizottságként valahogy ezt így el tudjuk érni a költségvetési tárgyalások során. Elnök, köszönöm szépen. Petra is mondta már, én ezt módosítóban be is terjesztettem, hogy legyen egy külön fiatalokról szóló költségvetési fejezet, de talán még ennél is többet kellene tennünk, hasonlóan ahhoz, amit a költségvetési tárgyalások során kitárgyaltunk. Én nem vagyok szakértője a költségvetésnek, de át kell gondolnunk, hogy ö, ö, készítsünk ilyen módosítókat, nem muszáj, hogy mindenki aláírja, csak hát meg kéne tárgyalni, hogy mi legyen a tartalma. Minden esetre lehet, hogy érdemes lenne azt, hogy a fiatalokról szóló költségvetési sorét mindenképp harcoljunk. Beletúr! Köszönöm szépen! Köszönöm, Doris. Szeretném a fiatalokról szóló külön költségvetési tételjavaslatot támogatni. Értem, hogy itt a szakbizottságban ez általános aggály. Emlékeztetném még a kollégákat arra, hogy a tanács által megnyírbált költségvetés visszaállítására adtunk mandátumot a delegációnak. Szokás szerint ez szokott történni persze a költségvetési sorokkal kapcsolatban, amit Helga Truppel mondott, azzal egyetértünk. Valóban a jelenlegi helyzetben a szöveg a bizottság által javasoltakat tükrözi, de kimarad belőle az a szöveg, amit a parlament és a tanács megállapodásában rögzítettünk. Úgyhogy most várjuk, hogy hogyan fogja ezeket a megjegyzéseket alkalmazni az Európai Bizottság, és hogyan fogja integrálni a megjegyzéseket a szövegbe. Konkrétabban a kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről meg kell várnunk az Európai Bizottság reakcióját, de elnök asszony, még két pontra hadd térjek ki, is egy konkrét kérdésre. Először is Szerintem érdemes megvizsgálni azt, hogy a javasolt fellépések közül néhány beleeshet az új programok hatája alá, de hát ezt majd a bizottsággal meg kell vitatnunk. Így tudjuk a költségvetési problémákat esetleg csökkenteni a javaslatokkal kapcsolatban, amelyek a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket illetik. 20 projektet javasoltunk, de nem lesz mindegyikre elég a költségvetés, úgyhogy az egyik megoldás az lenne, hogy az új programokba beintegráljuk őket. Mm, másodszorban, elnök asszony, kellene egy kis manőverezési tér a az éves speciális rendezvényeinkre. Ezek a speciális események, az ezekre vonatkozó javaslat, az egyik az egy európai bajnokság, a másik pedig egy speciális olimpia lesz. Tehát ezekre valamilyen manőverezési teret kell hagynunk, egy marzsot, hogy valamiből finanszírozni tudjuk őket. Köszönöm szépen. A külön rendezvényekkel kapcsolatban majd ez, erről lehet szeptemberben is majd tovább tárgyalni, amikor a bizottság ezeket értékelte én az ez az plus kapcsolatban mondanám azt, mondanám azt, hogy ugye majd akkor lehet látni, hogy az Erasmus pluszon belül ezeket az eseményeket, rendezvényeket hova lehet beilleszteni, és akkor ezzel kapcsolatban lehetnek majd javaslatok. Kérem, hogy akkor a költségvetési bizottságban ülő emberek, akkor ne, üljön, ne üljenek most a ö, ö, fenekükön e, e, egészen szeptemberig, hanem tényleg e, gondoskodjunk arról, hogy szeptemberben megfelelően tovább tudjunk dolgozni. De mielőtt elmegyünk ebédelni, a Horizont 2020-asról szóló mandátumot át kell adni Morten Lokegárnak. Ki ért egyet azzal, hogy Lokegárt kolléga szeptemberben megkapja a tárgyalási mandátumot. Kész feltartással jelentkezzék. Köszönöm szépen, akkor ezt is elintéztük legalább. Mi van még hátra? A bizottság itt van valahol ö, mögöttünk. Ö, ja, Kamár, Kamár Évert asszony szeretne még valamit mondani, de először szeretném a bizottságnak átadni a szót. Sem. Elnök asszony, köszönöm szépen. Amint tudják, a szerződés alapján a bizottságnak július 1 -e előtt el kell készítenie a javaslatát a költségvetésről. Ezt eh, június 26-áig meg is tettük az MFF-ről, de egyébként a részletes programok költségvetéseit még nem fejeztük be. Ahogy Lokegard úr eh, mondta, a 2014-es költségvetési ciklus folyamán bizonyos programokkal kapcsolatban módosításokra, véglegesítésre van szükség szó. E, majd amikor a végleges e, változat elkészül, meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezeket beilleszteni a költségvetésbe. Az első e, pályázatokat körülbelül ősszel, valószínűleg novemberben tesszük majd közé rávilágítanék néhány kihívásra, ami előttünk van. A jó hírrel kezdeni, ahogy Lokegard úr is mondta, az utolsó verzió az utolsó verzió az MFF-ből az 150 millió eurót irányoz elő az Erasmus Plus-ra 2000 a következő 60 millió 2014-ben, illetve 90 millió 2015-ben. Ez azt jelenti, hogy az Erasmus Plus-ra félretett pénzek már nem csökkennek, hanem 4%-kal ellenkezőleg, ellenkezőleg emelkednek. Körülbelül minimum 30 millió euróra van szükség, hogy 2014-ben beindulhasson a diákhitel intézménye. A kreatív Európa számára nincs emelkedés. Ez azt jelenti, hogy a kreatív ágazatok számára 2014-től 2016-ig be kell fagyasztanunk az, a szinteket, annak érdekében, hogy a, az összöndíjak szintjét meg tudjuk tartani a, a jelenlegi szinten. A kifizetések oldalán is problémák vannak. Az MFF eh, eh, csak nagyon alacsony eh, plafonokat irányoz elő kifizetések vonatkozásában. A bizottság az összes előirányzatot beprogramozta, szinte nincs marzs beépítve. Külön, a külön a az összes költségvetési tételnél az összes cselekvés eh, intézkedés megkapta a kifizetési eh, limitet. 930 eh, millió euró a teljes plafonösszeg. Ez egyébként a, a lekötött előirányzatok 63%-a. Úgy látszik, hogy a kifizetési előirányzatokból kifutunk 2014. szeptemberében E, ideértve a nemzeti ügynökségek által megvalósított központi projekteket is. Ez azt jelenti, hogy a 2012. évi probléma megismétlődik. Mostantól egy évre minden kollektív kreativitásra szükségünk lesz, hogy valahonnan pénzt hajtsunk fel az új programokra. Ami a kérdést illeti, hogy legyenek külön költségvetési sor a fiatalság számára az Erasmus pluszon belül. Nos, hadd mondjam el, hogy hogy néz ki a dolog a bizottság szemszögéből. Az Európai Parlament és a tanács e, megállapodása az Erasmus plus kapcsolatban tartalmaz egy fejezetet. E, ez a költségvetésről szól, és ez a program 10%-át e, különíti el Igaz, hogy ez egy elkülönített összeg, az, ennek ellenére nem kell egy külön költségvetési sorban szerepeltetni. Sőt, a külön költségvetési sor nem lenne semmiféle hatással. A jogalap kristály tiszta, és a bizottság teljes mértékben tiszteletbe tartja az ifjúság részére elkülönített 10 százalékot. Adminisztratív szempont szempontjából azonban egy külön költségvetési tételsor nehézkessé tenni a dolgokat. Különösen a nemzeti ügynökségek esetében. A nemzeti ügynökségek három eh, elemből kapnak pénzt a költségvetés révén. Egy, a a az oktatási költségvetés decentralizált részéből, az ifjúsági költségvetés decentralizált részéből, és három a nemzeti ügynökség számára félretett operatív összegeket. Hogyha ide beépítenénk a fiatalság számára egy külön sort, nagyon kessé válna a dolog, hiszen két vagy három költségvetési sor van. Ez bonyolult, és hadd mondjam el, költséges, költségigényes eh, menedzsment rendszer tételezne fel. Eh, a pragmatikus eh, megfontolások alapján a bizottság azt preferálja, hogy legyen egyetlen egy költségvetési sor, amely az Erasmus Plus program teljes decentralizált elemeit tartalmazza hogy egy költségvetési sor különféle költségvetési előirányzatokra vonatkozhat. Még egyszer ismétlem, ez semmilyen szinten nem érinti az ifjúsági ágazatra félretett költségvetési előirányzatokat. Néhány szót most a pilotprojektekről. A bizottság mindig méltányolja az Európai Parlament elképzeléseit, ezek számos esetben nagyon jók, értékesek a jövő számára. Ugyanilyen értékesnek tartjuk a sport kezdeményezéseket, és az ifjúsággal kapcsolatos egyéb elképzeléseket is. Amikor az Erasmus Plus illetve a, a Európa Fiataljai Programot indítjuk, Kérdés, hogy ezeket az új programokon keresztül finanszírozni lehet-e. Ha ennek pozitív az eredménye, akkor a bizottság azt mondja majd, hogy ezeket a kezdeményezéseket ne a programon kívülről finanszírozzuk. Tehát a sport esetén például úgy lehet finanszírozni, hogy nem kellenek olyan előkészítő intézkedések, amilyenek az előző években voltak. Ezt eh, szeretnénk megvalósítani. Köszönöm, elnök asszony. Ez is festi Tánix. Már most már semmit nem értek. Hogy lehet az, hogy 2014-től az MF, MFF-nek nincsen, MFF-nek nincsen ö, ö, tiszta kialakulása. Mostkor el, elintéztük, el, eldöntöttük, vagy nem döntöttük el. Azt nem mondhatja, hogy a, tovább kell halogatnunk ezt az egészet, és azt mondják még mindig, hogy az Erasmus nem biztos. Egyáltalán nem értem, hogy amikor valamit megtárgyalunk, valamiről megállapodunk, hogy x milliárd pénz lesz majd, x milliárd euró lesz erre elkülönítve, és aztán egyszerűen csak azt mondják, hogy nincs mégse az a pénz sehol. Teljesen értelmetlen, ostoba dolog ez. Ezt meg kellett őszintén mondanom. Aztán azt se értem egyáltalán, hogy miért nehézkes ez, amit ön mond hogy ön, önök hogy tudják ezt elintézni, az egy kérdés. De, hogy, de miért nem lehet az, hogy mégiscsak legyen egy teljesen világos, látható ifjúsággal kapcsolatos költségvetési sor? Ugyanúgy tudják ezt kezelni, ahogy korábban anélkül, hogy korábban, amikor még nem volt konkrét költségvetési sor, csak most ezt a 10%-ot be kell odaírni. Hát egy kicsit próbáljanak már kicsit pragmatikusabban és egyszerűen gondolkodni. Azt egyszerűen nem mondhatjuk, hogy nincsen ifjúságra vonatkozó költségvetési sor, mert ezt a trialógus során kitárgyaltuk erről, meg, megállapodás született, ez a házi feladat, tessék most új számokat tenni az asztalra azt mondják, hogy az Erasmus mindenkinek programmal kapcsolatban, igen, te, tettek számokat az asztalra, de hát az Erasmus mindenkinek már nem létezik, most Erasmus Plus van, hát akkor most az Erasmus plus tessék számokat felállítani, na de hát, ha meg, most, most azt mondják, hogy az Erasmus Plus sem biztos még, pedig a triológus során mindent szépen Mindenről szépen meg, meg, megtárgyalt, megállapodtunk. Most ez nem megy, hogy a bizottság most idejön, és mindent felülír, és mindent tagad. Na mindegy, egyébként. Kálmár Évált asszonynak megint megadom a szót. Megint csak támogatni tudom az elnökasszonyt. Hát hogyha ezt az e- er- érvelést követjük, amit a bizottság most itt bemutatott, akkor nem tudunk költségvetést készíteni jövő, jövőben sem, hiszen ö, akkor, akkor ez mindig problématikus lesz majd, hogy megváltoznak a dolgok, és akkor az problémás lesz majd, hogy a problémásabb lesz majd a kifizetése. Tehát szeretném elmondani, hogy most az a fontos dolgunk, hogy módosítókat, és ezekkel követeljük, hogy a trialóguson megállapodottak tükröződjenek majd a költségvetési javaslatban is én sem vagyok költségvetés szakértő, de azt tudom, hogy nagyon csak akkor tudjuk meg, csak akkor szabad megbonyolítani a költségvetést, amikor nagyon nagy szükség van rá, és hogyha kétséges, hogy szükség van erre, akkor fel kell azon, azzal hagynunk. Ugye szeptemberben lehet, hogy az a helyzet áll elő, hogy az Erasmus, az Erasmus diákoknak nem tudunk pénzt adni, mert nem lesz az erre ö, elkülönített pénz sehol se. Hát ezt nem tudjuk eladni az egyetemistákra. Egyszerűen ez, ezzel kapcsolatban teljesen őszintén és konkrétan kell lépnünk elnök, köszönöm szépen a lifelong learning, az életre szóló tanít, tanulással kapcsolatban ugye volt egy külön költségvetési sor. De abban benne volt a Jean Monnet is, és most az Erasmus mindenkinek szem előtt tartásával csináltak egy zsámoné extrát? Hát, hogyha zsámoné extra van, akkor miért ne lehetne egy külön költségvetési sor is? A fiatalokra vonatkozólag. Miért ne? E Elnök asszony, igen. Hát én is meg vagyok döbbenve. Bizonyára sokkal több információra lenne szükségünk. Ahogy a bizottság helyesen mondta, van lehetőség az elősúlyozásra, de hogyha megnézem a táblázataikat, akkor tényleg pontosításra van szükségem. 2014-ben ez szerint a 7 évre lebontva nem az az extra összeg van, amit eredetileg javasoltak. Meg kellett vizsgálnom azt a hatástanulmányt, amit a bizottságtól kaptam. Ez 9%-os növekedésről beszélt a korábbi évekhez képest. Ez sem sok, de legalább jelzésértékű. Aztán maga az eszköz 120 millióra rúgott 200 helyett az eredeti tervekkel ellentétben. A média és kultúra egy kicsit többet kapott, de 2013-hoz képest most 11 millióval csökkennek a, az előirányzatok, miközben a kifizetések magasabbaknak tűnnek, mint 2013-ban. Ez egy technikai különbség, de nem értem az önök javaslatában. Ön most állítólag azt nem érti, hogy a 2014-es előirányzatok a 7 éves periódusban majd hogy foglanak eloszlani. nem azt a ö, jelzést küldjük az új programok felé, hogy kevesebb pénzünk lenne, hanem azt, hogy kevesebb a politikai elkötelezettségünk. Ah, Helga, bitte. Helga, tessék. Még egyszer politikai okokból aláhúznám, hogy miután a tárgyalások megtörténtek az Erasmus Plus-ról, teljesen mindegy, hogy a bizottságnak milyen a költségvetéssel kapcsolatos eljárása, most politikai okokból elengedhetetlen, hogy legyen külön ifjúságra vonatkozó sor, ezt a bizottság nem kerülheti el, ehhez ragaszkodnunk kell. Aztán ugye a költségvetés egyrészt kötelezettségi erőirányzatokról, ez a 160 milliárd, másrészt pedig kifizetési kötelezettségvállalásokból áll, amik maximum 108 milliárd lehet. És Lamazur ugye azt mondta, hogy ez, a, ez az elősúlyozás, ez a kötelezettségvállalási előirányzatok oldalán fog megjelenni, nem pedig a kifizetéseknél. A kifizetések Eh, ahogy a bizottság képviselője mindig is mondta, az csak 64%-ot tesznek ki, és az viszont eh, arra mutat, hogy legkésőbb szeptemberben ki fog derülni, hogy nincsen több pénz, nem tudnak többet fizetni. Tehát ez azt jelenti, hogy a ház nagy többséggel elfogadott egy olyan több költségvetési keretet, illetve egy olyan javaslatot, amelyet nem tudunk, amely kivitelezhetetlen, és ezt most tapasztaljuk meg hiszen akkor a különböző területen érzékelhető lesz majd ennek a rossz döntésnek a hatása. És tulajdonképpen az egész konfliktusnak ez áll a hátterében, és pontosan ezért nem szavaztam meg én se a több éves költségi, költségvetési keretet, mert én ezt már előre láttam. Elnök, bizottsági a szó. Elnök asszony, köszönöm. Először is, ha a diszkrepanciát mondanám, a kötelezettségvállalás, illetve a kifizetési előirányzatok az MFF-ben. Megerősítem azt, amit Rüffel asszony mondott. Természetesen viszonylag furcsa költségvetési rendszerrel dolgozunk az EU szinten, mert a tagállamok közül csak Franciaország és Belgium rendelkezik olyan rendszerrel, ami összehasonlítható. Úgy tűnik, hogy az kötelezettségvállalás és a kifizetési előirányzatok között nő a, a rés, de hát tiszteletbe kell tartanunk a költségvetési hatóság eh, rendelkezéseit. Amit mondtam, hogy a jövő szeptemberben az Erasmus Plusnak a kifizetési előirányzata kifut, ezek az előzetes kalkulációink, csak remélni tudjuk, reménykednünk kell benne, hogy az Európai Uniós költségvetésen belül valahol kevesebbet költenek, mint az előirányzat, abból majd esetleg fedezni tudjuk a dolgokat. Ez egy picit kapcsolódik a kreatív Európa kérdéséhez is hét alapjában véve az volt a kérdés, hogy a kifizetési előirányzatok miért nőnek, amikor a, a felelősségvállalás csökkenő tendenciát mutat. Azért kell előre terveznünk a kifizetési előirányzatokat növekvően, mert figyelembe kell vennünk a korábban már felvett kötelezettségvállalásokat tehát a korábbi kötelezettségekre való pénzt kell előteremtenünk, ez a kifizetési előirányzat növekedésének az oka. Még egyszer visszatérnék erre a nehéz kérdésre, hogy valóban legyen -e külön költségvetési sor az ifjúságnak. Politikailag természetesen abszolút megértjük mindazt, amit mondanak. Azonban a mi szempontokból, politikai szempontból. A fiatalság, az ifjúsági szektor a legjobb garanciát már megkapta. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen definiálták a költségvetésüket a jogalapon belül. Ez 10 százalék. Azt kérik tőlünk, hogy legyünk pragmatikusak, és ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Nos, Pontosan, őszintén szóval ez az oka annak, hogy inkább látnánk egy egyetlen költségvetési sort az összes decentralizált intézkedésnél. Hozott egy példát asszonyom Jean Monnéról és a, a sportról, hogy ott külön tételsorok voltak. Igen, azonban más azok. A Jean Monnet sport centralizált intézkedés. Ez itt lesz megvalósítva a Brüsszelben, centrálisan. Tehát a logika más. És a nemzeti, a nemzeti ügynökségekre hároló terhek, amikről korábban beszéltem, ugye ezek nem fordulnak elő, hiszen a Nemzeti Ügynökség nem vesz részt az ügyben. Ezoknál fogva gondoljuk mi azt, hogy annak érdekében, hogy pragmatikusak legyünk, ne bonyolítsuk túl a nemzeti ügynökségek életét. A szükségesnél ne legyünk bonyolultabbak. Hát a pragmatikus szót azért ne rossz értelemben használjuk. A pragmatikus szerintem, ha megnézem, hogy az önök egész eljárása mennyire komplikált, akkor ahhoz képes szeretném, hogyha pragmatikusak lennénk, tehát hogyha egy kicsit slankítanák önök az eljárásaikat az fiatalokra vonatkozó költségvetési sor megjelenítése nem kellene, hogy feltétlenül gondokat okozzon. Ezért mi mindig mégiscsak ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen hiszen nem tudjuk másképpen elfogadni ezt a megállapodást, egyszerűen meg kell ezt tenniük, kész. Hát nagyon sokat beszéltünk már erről, azt hiszem, hogy nem adhatjuk meg magunkat ezen a ponton, mert már nagyon sok más ponton megadtuk magunkat, és jövő évben európai választások vannak. Hát képe, képzeljük el, hogyha, mi, hogyha az Erasmus, Erasmus-t nem fizeti ki, hogyha a polgárokra vonatkozó összegek 23%-kal csökkenek, hogyha nincs külön fiatalokra vonatkozó költségvetési sor, és nem fizetnek az Erasmusra, hát egyszerűen le, nevetséges helyzet alakulna ki és hogyha az európai unió nem lesz mert a polgárok nem támogatnak akkor bizottság se lesz majd. úgyhogy kell ez a költségvetési sor, benyújtjuk majd a módosítókat, meg valószínűleg másféle módosítókat is be fogunk nyújtani, és a trialógus tárgyalások során elért eredményeknek megfelelően kell alakítanunk ezt a költségvetést, talán a jövő héten be tudjuk nyújtani a módosítókat ezzel kapcsolatban, igaz? Igen, hát elnézést kérek, egyszerűen más üzenetet nem tudok önöknek most közvetíteni akkor még egyszer Lökegárd úrnak megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Számból vette ki a szót. Valóban nagyon nehéz dolog a helyzet összefoglalása. Sok a zavar. Két dolgot emelnék ki. Bizonyára igaza volt, amikor azt mondta, hogy itt bizony jelentős módosításokra van szükség szerintem, és e, ez az előrevezető út. Az eljárásba kell tovább e, gondolkodnunk. Ami az előre súlyozást jelenti, az én értelmezésem szerint a 150 millió az nem egy extra, e, ez csak arra szól ez a pénz, hogy kora, a korai szakaszban felvállaljon kötelezettségeket, amiket meg később fizetünk ki. Lehet, hogy tévedek, de nekem ez a benyomásom. Majd tisztáznom kell ezt a kérdést is. Van persze e, további információ, amit majd be kell szereznünk. Remélem, hogy legalább ezt az egy ügyet e, rendbe tudjuk tenni viszonylag gyorsan, mert eltérő információink vannak legtöbbünknek és ha megengedi ezt a javaslatot, nem tudom, hogy nem tudom, summer, a nyár előtt lehet, hogy ez későn van, de mindenképpen kell információ arról, hogy mit is értünk konkrétan az előresúlyozás meg a hátrasúlyozás témájában úgy tűnik, hogy az előre súlyozásba belevettek bizonyos dolgokat, ami az MFF tárgyalások során szerepelt, mint extra. A, úgy tűnik, hogy itt is megvan a, a hagyományos eltérés a technika és a politika között. Lehet, hogy itt nem találunk ö, ö, egyességre, El tudom fogadni azt is, amit Bélic úr mondott a pilot projektekkel kapcsolatban. Lehet, hogy az új programoknál lesz némi mozgástér, lehet, hogy fel tudunk venni egy pár projektet, és akkor valahogy átcsoportosítjuk a pénzeket. Szerintem erről majd beszéljünk a következő néhány hét során. Hát körülbelül ennyi. Ahogy Practice asszony mondta, a, az eljárás az, hogy körülbelül egy hetünk van a módosítókra, tehát július 17-e a határidő, méghozzá déli 12 óra ez a leadás határideje hogyha a tanács tovább csökkenti a számokat a költségvetés tervezetében, akkor, ha jól értem, megkaptam a mandátumot, hogy ezzel harcoljak. Lépjünk tovább a pilot projektekkel. Nos, hát ezeket egyébként úgy is be kell nyújtani, mint aminek költségvonzata van, tehát nem csupán meg kell nevezni őket, hanem módosítóként. Elnök, Köszönöm szépen. A szakbizottsági elnökök konferenciáján Lamassur úr beszélt az MFF következményeiről, és azt mondta, hogy 150 millióval kapunk többet. Ez azt jelenti, hogy 1%-kal többet, mint amit előzetesen előirányoztak. Most ez igaz, vagy nem? Bizottság. Itt most csak a kötelezettségvállalások előirányzatairól beszélünk, és a koncepció, azaz előre súlyozás alapján áll. Ahogy Lokegord úr is mondta, a mi értelmezésünkben a 150 millió extra 2014-re és 2015-re levonandó a, a kötelezettségvállalásokból a következő 5 év folyamán, 2015 és ezután. Igen, ugyanabban a programban. So why, why he can say that it's... Hát akkor miért mondta, hogy ez több? Háromszor kérdeztem rá az értekezleten, mindenki elkezdett magyarázni, de hát ezek szerint ezek hazudtak. Látom, hogy senki nem érti ezt. Hogyha van pénzem, költhetek. Ha nincs pénzem, nem költhetek, de nem is ígérhetek. Ez a probléma. Most az a helyzet, hogy minden évben gazsulálnunk kell, kérdezzük, hogy van pénz, vagy nincs pénz. Jó, fejezzük be. Mindenkinek kellemes ebédszünetet. We have to continue this afternoon, please. Don't let me alone.